So, können wir anfangen? Guten Morgen, meine Damen und Herren. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Koszovó és Szerbia ügyében nincs újdonság, megnyitom az ülést. Van-e ellenvetés a tervezett napirenddel kapcsolatban? Ja, ist jemand äh, gegen die Tagesordnung? Van-e megjegyzés, javaslat a napirend tervezettel kapcsolatban? Nem látok jelentkezést, nincsenek közleményeim, úgyhogy rátérünk a hármas napi rendi pontra, a Szerbiáról szóló jelentésre. Van-e az előadónak még bármilyen mondani valója? Ha nincs, akkor következik az ítélet kihirdetése. Vagyis más szóval szavazás, és a kettes kompromisszumról szavazunk, ki támogatja ellene tartózkodás elfogadtuk. Harminchármas mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 35-ös ellene mellette elutasítva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 6-os kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 65-ös ki támogatja, ki nem tartózkodás elfogadtuk, hetes kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 74-es második része támogatja ellene tartózkodás ellenőriznünk kell. Második részről szavazunk. Lezárom a szavazást. Újra kell szavazni. Valami elektronikai hiba csúszhatott be. Fogalmazzunk így. Még egyszer géppel szavazunk. szavazás tart. 27-29 arányban elutasítva. 71-es mellette, ellen tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette, ellen tartózkodás elfogadtuk, 86-os mellette, ellen tartózkodás elfogadtuk, 87-es mellette ellene tartózkodás. Kovacsev úr nem kapta meg a támogatást. 89-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, vagy nem, de 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 101-es módosító kitámogatja, ki nem elutasítottuk, 10-es kompromisszum ellene tartózkodás elfogadtuk, 113-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 132-es mellette ellene tartózkodás helyett ellenőrzés. Géppel szavazunk a 132-esről. Lezárom a szavazást. 25-26 arányban négy tartózkodással elutasítva, kérem szép. 133-as el, mellett ellen elutasítva, 134 hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. os jön mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 12-es kompromisszum elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 14-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 178-as Elnézést, akkor ezt rosszul mondtam, nem. A 181-esről kell szavaznunk, ki támogatja? Ellene. Tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de hát nézzük géppel is. Lezárom a szavazást. 32-24 arányban elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 187-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 188-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 189-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzést igényel a dolog. 189-esről tart a szavazás, lezárom a szavazást, 32-24 arányban elfogadtuk. 190-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 6-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 1-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es módosító mellette ellene tartózkodás ugyancsak elfogadva, 12-es mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. Egyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Né... Egyesről nem kell szavaznunk. Kitámogatja az egész művet módosításaival együtt elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. 52 arányban négy tartózkodással nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok az előadónak, aki Eliszter úr volt. Most a koszovói jelentésről szavazunk. Üdvözöljük a vendégeinket közben, és az európai integráció ért felelős Koszovói Nemzetgyűlés szakbizottságát, Toltes Attigát, a delegáció vezetőjét külön szeretettel. Itt különböző európai uniós szervezetekkel találkoznak, egyeztetnek, és örülök, hogy hozzánk is ellátogattak. És ezt a nagyon fontos jelentést és ennek a nagyon fontos megszavazását most figyelemmel kísérik lunacsak jelentés, van-e bárkinek megjegyzése? Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Negyvenkettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodás. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 75-ös, pontosan a 79-esről részenként kell szavaznunk. pontosabban csak a második részéről, ki támogatja, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrzést kérnek itt egyesek, nézzük akkor a géppel is. Lezárom a szavazást. 20-34 arányban elutasítottuk a 79-es második részét. Négyes kompromisszum, pontosabban a 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most jön a négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Kérem, hogy mindenki nagyon érénken, lelkesen nyújtogassa a karját, hogy azért lehessen látni valamit abból, hogy mit akarnak. 89-es első része mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrzést kérnek. Lezárom a szavazást. 34-20 arányban elfogadtuk 89-es első részét, most akkor a 94-es jön, ki támogatja ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek. 116-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 118-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 120-as mellette ellene mit mondanak? Hogy ellenőrizzük? Százhúszas mellette ellene tartózkodás elutasítva. 119-es mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 128-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 129-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 130-as mellette ellene 130-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 131-es mellette tartózkodás elfogadtuk 132-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elfogadtuk, pardon. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette a tartózkodás elfogadtuk. 167-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 172-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 14-es, Lunacsak asszony kíván szólni. Köszönöm a szót, elnök úr. Tájékoztatom a kollégákat, hogy a 14-es kompromisszumban két bekezdés szerepel egymás mellett, és a petíciós részt technikai okokból kivettük. Remélem ezt el tudják fogadni. Rendben van ez? Van ellenkezés? Nincs. Akkor szavazunk Lunacsak asszony javaslata szerint. Kitámogatja ezek után a 14-es kompromisszumot ellene tartózkodás elfogadtuk. es második rész kitámogatja ellene tartózkodás ellenőrzést igényel a dolog. Lezárom a szavazást. 21-32 arányban elutasítottuk. 121-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 123-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 196-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 198-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 199-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös kompromisszum Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 213-14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 215 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 216-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás. 17-es, bocsánat, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as most jön mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 231-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 232-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 16-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 18 os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 19-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 28-as mellette, ellene, 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 21-es e, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 22-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 30, 23-as, 24-es együtt, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 26-os mellette, ellene, még egyszer, 26-os mellette, kitámogatja, kiellenzi, liberálisok kétszer is szavaztak, egyszer mellett, egyszer ellene, azt hiszem itt az elektronikus szavazás ideje. Lezárom a szavazást. 1732 arányban elutasítottuk. Nem tudom, hogy végül is a liberálisok hogyan szavaztak, ezt csak ők tudják, vagy ők sem. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 30-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 3-as mellette ellene elutasítva. 4-5-6, ki támogatja őket ellene tartózkodás elutasítva, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es, 11-es 12-es pontosan mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, most jön a 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Azt hiszem itt is ellenőriznünk kell a helyzetet. Milan ma zavarta meg itt a egész dolgot. 16.38 arányban elutasítottuk az egyes módosítót. Akkor zárószavazás jön. elektronikusan nyilván, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 37-12 arányban 9 tartózkodás mellett a jelentést elfogadtuk. Gratulálok a szerzőnek, Lunácsak asszonynak. Azt hiszem, hogy jó jel, hogy mindkét jelentést ugyanazon az ülésen szavaztuk meg, mert ez mindkét országnak egyszerre ad jelzést a tekintetben, hogy a pozitív fejlemények, fejlődés támogatjuk. I also would like Szerettem volna még köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek és mindenkinek, aki igennel szavazott a jelentésre. Szerintem jó a jelentés, és nagyon fontosnak tartom Koszovó szempontjából is a szöveget. Gratulálni szeretnék David McAllister kollégának a Szerbiáról szóló jelentéshez is. Ez a két jelentés segíteni fog a két országnak abban, hogy tovább folytassák a haladást a megfelelő irányba. És még annyit szeretnék elmondani, hogy itt vannak a Koszovó és Szerbia EU-s integrációjával foglalkozó munkacsoport tagjai, és nagyon fontos látni azt, hogy lehetséges a párbeszéd és lehetséges a kompromisszum, még akkor is, hogyha nem értünk mindenben egyet. Köszönöm. Köszönjük szépen, most az ötös napi rendi pontunk következik. Az EU közép-ázsiára vonatkozó stratégiájának végrehajtása és felülvizsgálata. Jó felismerés, hogy szükség van ilyen stratégiára minden esetre. A jelentéstevő Meszerics Tamás. Tartsa meg a felszólalását, kérem. Elmondanám viszont még, hogy a módosítások előterjesztésének határideje 2015. november 17-e. Volt. Remélhetőleg most már vannak konkrét kézzelfogható eredményeink. A jelentéstevőnek adom most meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki nagymértékben elősegítette a szövegtervezet elkészítését. Az elnök félbeszakítja felszólalót. Kérem azokat, akik nem szeretnének részt venni a vitában, hogy hagyják el a termet. Lambsdorff úr, vállalja vezető szerepet, és vezesse ki azokat, akik itt zavarják a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyra értékelem a kollégák jelenlétét, és nagyra értékelem mindazok munkáját, akik segítettek a szövegtervezet elkészítésében. Először is szeretném elmondani, hogy mind a szakbizottsági titkárságbeli kollégákat, mind a frakcióbeli kollégákat és köszönet illeti. Köszönöm továbbá az árnyékjelentéstevők munkáját, és szerintem nagyon produktív árnyékjelentéstevői találkozót tartottunk, és azok a kompromisszum tervezetek, amelyeket önöknek most be fogok mutatni, illetve amelyeket bemutattam, kiegyensúlyozottá teszik a szöveget. Ugyanakkor nem olyan szöveg lesz ez, amely a konzisztenciát, következetességet az egyensúly oltárán áldozza fel. Szerintem tehát mind kiegyensúlyozott a szöveg, mind konzisztens. Két dolgot szeretnék csak kiemelni, amely szerintem nagyon fontos. Az egyik az, hogy bár az eredeti szövegtervezet hangsúlyozta az emberi jogi kérdéseket. Ha megnézik a kompromisszumokat, látni fogják, hogy azok kiterjednek az egész EU-s stratégiára és az Európai Bizottság által elkészített jelentése is. Nagyon örülök azoknak a módosítóknak, amelyek bekerültek a kompromisszumba, és amelyek elemzik a stratégiai és biztonságpolitikai kérdéseket a régióban. Ezek nagyon bonyolult kérdések, nagyon fontosak is, ugyanakkor néhány régóbeli kormány ezeket az érveket arra használja fel, hogy az ellenzéket elnyomja. Ezek a megfontolások is bekerültek tehát a kompromisszumokba. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek, hogy rugalmasak voltak, felelősen jártak el, és nagyon professzionálisan jártak el a szöveg elkészítésekor. Másodszorban szeretnénk hangsúlyozni egy olyas valamit is, amit itt az afetben talán nem kell ki hangsúlyozni, de ami fontos lesz majd a plenáris szavazáson. A külpolitikánk a regionális stratégiákat is beleértve nem különböző elemek összeadódásából áll össze. Az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság nem olyan elemek, amelyek itt-ott szerepelnek, hanem amelyeket minden egyes alkalommal hangsúlyoznunk kellene, és érvényre kellene juttatnunk. Amikor a régióbeli országok kormányaival találkozom, akkor nagyon nehéz elmagyaráznom nekik azt, hogy miért is ragaszkodunk annyira, hogy a gyermekmunka elleni harcról szóló jegyzőkönyvet betartassuk velük, miközben vannak azért olyan országok, amelyek nem tartják be ezeket a standardokat. Tehát a mainstreaming pontosan erről szól. Szerintem helyes, hogy a kompromisszumos szövegben felhívjuk a figyelmet arra, hogy a konzisztencia megköveteli, hogy a kereskedelem politikánkat összhangba hozzuk az emberi jogokra, a demokráciára és a jogállamiságra vonatkozó követeléseinkkel. Ez a két legfontosabb elem a kompromisszumokra vonatkozólag, de biztos vagyok, hogy az árnyék jelentés tevőknek is vannak még olyan megfontolásaik, amelyeket szeretnének megosztani, úgyhogy nem is húznám tovább az időt. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, elnök úr! mondja Kukán képviselő. Először is gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek. Szerintem egy kiváló kompromisszumos szövegtervezetet készített el. Sikerült sok módosítót bedolgozni a szövegbe, és kiváló politikai érzékkel állította össze a szöveget. Nagyra értékelem azt is, hogy az én módosítóim közül is sokat figyelembe vett. Gratulálok tehát neki, nem csak illendőségből, hanem mert tényleg úgy gondolom, hogy nagyon jó szöveg született. Nagyon fontos, odafigyelnünk a szomszédságunk, szomszédságában található régióra, és egy konstruktív irányt kell kidolgoznunk az EU-közép-ázsia kapcsolatokra vonatkozóan. Nagyon fontos számomra a szövegtartalma, tartalma, és a, nagyon fontosnak tartom a hangnemet is, amelyet a szöveg tükröz. Rugalmasan kell közelítenünk a különböző országokhoz, a rugalmasságra azért van szükség, hogy az EU és a tagállamok külpolitikai fellépése ezekben az országokban koordináltabb, koherensebb és láthatóbb lehessen. Számos olyan módosítót is benyújtottam, amelyek az előrelépést hangsúlyozzák, noha ez az előrelépés az egyes országokban azért korlátozott. Fontosnak tartom azt, hogy a régióbeli országokat ösztönözzük arra, hogy a regionális együttműködést fejlesszék, megerősítsék, és az interkonnektivitásnak egy magasabb szintjére lépjenek. Konkrétabb, megjegy, konkrétabb megjegyzésem következnek most. Úgy gondolom, hogy a gazdasági együttműködés előmozdítása révén a demokráciára, a jogállamiságra, a jó kormányzásra és a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó területeken is haladni tudunk, a 42-es és a 207-es módosítón vonatkozik ezekre a szempontokra. Egyetértek ugyanazzal, hogy a tagállamoknak be kellene tartaniuk a 2008-ból származó fegyver kivitelre vonatkozó szabályokat, mégsem gondolom azt, hogy kollektíven az összes tagállamot pellengére kellene állítani azzal vádolva őket, hogy a régióban csak a saját érdekeiket követik. A 13 13-as módosító, a 318-as módosító és más hasonló módosítók is erre vonatkoznak. Szerintem nem szabad minden tagállamra kiterjeszteni ezeket az állításokat, hanem csak néhány országra. A következő bekezdésben Afganisztánról is szó van, biztonságpolitikai kérdések merülnek itt fel, és Közép-Ázsia és Afganisztán közötti kapcsolatok a 828-as bekezdésben nagyon fontosak, szerintem hagyjuk benne ezt a szövegben. Ezeket szerettem volna elmondani, elnök úr. Eljutottam a jelentéstevőnek is a meglátásaimat. Még egyszer köszönöm a jelentéstevőnek a munkát és a jó együttműködést az árnyék jelentéstevőknek. Köszönöm. If no, Mr. López Aguilar úr következik. Thank you, Chair. I would also like as uh, Shadow Rapporteur. Köszönöm szépen, elnök úr. Árnyék jelentéstevőként én is azzal szeretném kezdeni, hogy nagyra értékelésemet fejezem ki, illetve elismerésemet Meszerics Tamásnak a munkájáért, ugyanez igaz a munkatársakra, és mindazokra, akik módosításokat fogalmaztak meg, és megpróbáltak hozzájárulni a kompromisszumok kidolgozásához. Úgy látom, hogy a közép-ázsiai országok jelentősége az elmúlt pár évben jelentősen növekedett a nemzetközi politika színterén. Ez egy exportorientált régió, energiatermelő országokról van szó, illetve tranzitországokról, ahol Közép-Ázsia, Oroszország, Dél-Ázsia és Európa között áthaladnak az áruk. Így tehát egyértelmű, hogy az Európai Unió számára a régió fontos, mind gazdaságilag, mind stratégiailag. A módosításainkban néhány prioritást próbáltunk kiemelni először is. El kell ismerni, hogy haladás útjára tértek ezek az országok, de azt is világossá kell tenni, hogy be kell tartatni az emberi jogi vállalásokat, elő kell mozdítani a demokratikus reformokat és a különböző rezsimek transformációja át, átalakulására is szükség van. A vallási szabadság nagyon fontos, a társadalmi részvétel szempontja valamint a korrupció igen sürgő, sürgető kérdésének a megoldása is olyasmi, amit hangsúlyozni kell, illetve az állam működésének hatékonyságát. Ezzel együtt az is világos, hogy a régióbeli országoknak vállalást kell tenniük azon ügyek mellett, amelyek az Európai Unió számára kiemelt fontosságúak. A Libe szakbizottság tagjaként arra is szeretnék emlékeztetni, hogy le kell vonnunk a tanulságokat azon terrorista támadásokból, amelyekért az iszlám állam, az ISIS tehető felelőssé, illetve a dzsihádizmus terjedése világszerte. Meg kell előzni a radikalizációt Közép-Ázsiában, ellenőrzésünk alá kell vonni a fegyverkereskedelmet, az álnuszra és más terrorista csoportok ellen fel kell lépni. És fel kell lépni az ellen is, hogy a marginalizált társadalmi csoportok a dzsihádisták ellenőrzése alá kerüljenek, a befolyásuk alá kerüljenek. Ezek az elemek mind-mind a párbeszéd részét kell, hogy képezzék, amely párbeszéd az EU és a közép országok között zajlik. Fontos továbbá, hogy ezek az országok hajlandóságot mutassanak az együttműködésre, főként amikor a terrorista fenyegetés elleni harcról van szó. Végezetül szeretném még egyszer elmondani, milyen nagyra értékelem a jelentéstevő munkáját, és szeretném elmondani, hogy Mindenképpen szeretnék majd megállapodásra jutni az összes többi árnyék jelentéstevővel, és fontosnak tartom, hogy az összes politikai frakció támogatni tudja a szöveget. Köszönöm. Uh, e Tisztelt elnök úr, a 2014-es mentesítésről beszélünk most? A mentesítésről van szó, nem? Az a következő, jó? Yet. Még nem tartunk ott, jó, köszönöm. Raportőr? A jelentéstevő kéri a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Szeretném elmondani, hogy az összes benyújtott módosító rendkívül konstruktív volt, jó szándékot mutatott, ezért nagy részüket el tudtam fogadni. Köszönöm szépen a megjegyzéseket is, külön köszönet Kukán úrnak. Elvégben egyetértek azzal, amit mondott, de nem vagyok biztos abban, hogy a fegyverkereskedelemről szóló szövegrész valóban mindenkit okol a hib- ez elkövetett hibákért, de beszélhetünk erről majd még a későbbiek során. Ami Afganisztánt illeti, értem a megjegyzéseit. Szerintem meg, tudunk beszél, meg tudjuk beszélni a dolgot, és tudunk egy olyan szövegváltozatot találni, ami mindenkinek megfelel. Köszönöm szépen a meglátásokat mindenkinek, és köszönöm a kemény munkát. Köszönöm. We will come now. Akkor a szavazás február 23-án lesz, és majd valószínűleg az áprilisi Strasburgi plenáris ülésen szavazunk róla. Most a mentesítés követ következik. Először is az Európai Unió általános költségvetése. A jelentéstevő nincs itt, mert Pozsonyban jár, az ottani fejleményeket követi nyomon, de gondolom Kukán úr fog helyette felszólalni. Igen, mivel ő Pozsonyban van, ezért nekem hazafias kötelességem, hogy őt helyettesítsem. Nagyon örülünk annak, hogy így eleget tesz a felelősségének. Köszönöm szépen, elnök úr, fel fogom olvasni Préda jelentéstevő megjegyzéseit. Szeretném elmondani, hogy a 2014. évi mentesítés bizottságra és végrehajtó ügynökségekre vonatkozó részéhez 15 módosítót nyújtottak be. Préda úr elmondta, illetve leírta, hogy három módosítót ő nyújtott be ezek közül, kettő a CSDP missziókra vonatkozik, beleértve a továbbképzést és a tanácsadást, a költségvetési rendelet összetettsége és a források hiányos volt a nagy mértékben akadályozza ezeket a missziókat. Ami a finanszírozásra, illetve a költségvetési rendeletet illeti, ezeknek a misszióknak nagyobb rugalmasságot kell biztosítani, és megfelelő erőforrásokra is szükség van. A gyors, rugalmas, konzisztens fellépés gyakran elengedhetetlen, és szerintem mindenképpen meg kell teremteni az ehhez szükséges eszközöket. A szembevőszék 2015-ben két jelentést készített erről a témáról, az egyik a Jupol Afganisztánra vonatkozott, a másik pedig az EU kínzás elleni küzdelemben vállalt szerepéről és a halálbüntetés elleni küzdelemről szólt. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez a szakbizottság a szemvevőszék összes ajánlását végrehajtsa. Ami a többi módosítót illeti, teljes mértékben egyetértek az ötös módosítással, amely azt kéri, kéri, hogy legyen egy ex ante ellenőrzés, amelyet a bizottság megfelelőben hajt végre, azért, hogy elkerülhető legyen néhány hiba, még a kiadások elfogadása előtt. Egyetértek azzal is, hogy többet kell tennünk annak érdekében, hogy elkerüljük a késedelmeket a kifizetéseknél, erről szól a 9-es módosító. Ugyanakkor azonban nem gondolom azt, hogy a 2014. évi mentesítésről szóló jelentésnek konkrét országokkal is foglalkoznia kellene, illetve hogy értékelnie kellene az emberi jogok helyzetét a világ különböző pontjain. Szerintem elég eszközünk van, amely lehetővé teszi az emberi jogi visszaélések kezelését, ennek a szövegnek inkább a költségvetés végrehajtására kellene összpontosítania az Európai Bizottság által. Zárásképpen szeretném elmondani, hogy mivel korlátozott számú módosító érkezett be, nincs szükség árnyékjelentéstevői találkozóra, a következő napokban, hetekben kapcsolatban állok majd a, követ, a különböző árnyékjelentéstevőkkel, hogy megvitassuk a módosításokat, és hogy biztosítsuk, hogy széles körű egyetértés uralkodik a szöveggel kapcsolatosan. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját. Az SND tagok benyújtottak néhány módosítót, hangsúlyozva, hogy a legsúly, leggyakrabb hiba típus a kiadásokra vonatkozik, és az ex ante ellenőrzés jobb végrehajtásával elkerülhető lenne a hibák nagy része. Ugyanakkor az Európai Bizottságot fel kell szólítani arra, hogy megreformálják a szabályokat oly módon, hogy a gyors, a fast track eljárásban folyósított pénzek kifizetésében ne legyen késedelem, főként a humanitárius segítségnyújtás területén. Köszönöm. It's Mrs. Patricia Lomhart Bart. What is it? I cannot read it, but... Patricia Lomhart kap Jó reggelt kívánok! És köszönöm, hogy az AFET bizottság érdeklődött a külügyi bizottság mentesítési témája iránt. Végül is az a döntés született, hogy a, a bíróság döntéséről tájékoztattuk a saját munkatársainkat, még a személyes jutatások vonatkozásában is, és az AFET által írott véleménytervezet, ami a szolgálat működéséről szól, számunkra is fontos információkat tartalmaz, elfogadjuk az önök felvetéseit, mint felvetéseket, és az HRVP a parlament a külügyi szolgálattal számos területen egyeztetni fog, és átfogó a legfő, legfelső vezetői szintet érintő kérdéseket és megtárgyaló vitát fog folytatni. A földrajzi és a nemi egyensúly megteremtésén dolgozunk. Egyébként ezen a területen már történt előrelépés, és a következő rotációs időszakban erre különös hangsúlyt fektetünk majd. ami a delegáció vezetők adminisztrációs terhét illeti, ezzel is foglalkoztunk érdemben. A külügyi szolgálat azonban, hogy egyszerűsítse az adminisztratív eljárásokat. A delegációk működését, ez egy kísérleti fázisban van az új rendszer. Több Európa Európai Uniós delegációnál már elkezdtük a kísérleti bevezetését, és ha beválik, akkor finom hangoljuk, és akkor a többi delegációnál is bevezetjük. Köszönöm szépen. Ájött Mari, asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Nos, amit elhangzott, ez érvényes erre az évre, de talán a jövő évire is a mentesítést illetően. Azt hiszem, hogy következetesebbek kellene, hogy legyünk a különböző szinten hozott döntéseket illetően. Különösen fontos számomra, hogy a fő képviselő asszony egy összehasonlító táblázatot tudjon rendelkezésünkre bocsájtani minden évben, mert ami a döntéseket illeti az egyes, országokat, egyes országoknak folyosított támogatásokról, valamint arról, hogy mikor történtek az ez irányú kifizetések dátum szerint, és aztán a kölcsönösséget illetően, hogy ezen országok milyen intézkedéseket fogalmatosítottak, például a migráció korrupció ellenőrzését illetően, hiszen jelenleg hatalmas probléma ez. A menekültek a migráció kapcsán nagyon sok ülésen elmondottuk, hogy mi egy sok országnak, felüldő országnak támogatást biztosítunk, nekik viszont segíteniük kell minket abban, hogy ellenőrizzék a migrációt ezen országokon keresztül, vagy innen kiindulva, és ez megkönnyíti a mi helyzetünket ennek a problémának a kezelésével kapcsolatosan. Jó lenne tehát, hogy az ezirányú információk is megjelennének a főképviselő éves jelentéseiben. Köszönöm. Kukan úr talán közölni tudja Préda úrral, hogyha a jelenlegi ö, helyzetet átgondoljuk, akkor az ilyenfajta programok összekapcsolása illetve a migráció korlátozása, illetve az, hogy az embereknek az adott országokban is legyen életkilátásuk, és az ottani kormányok segítése minket a migrációs programja kezelésében. Ez mindenféleképpen hozzájárulhatna a migrációs probléma csökkentéséhez, enyhítéséhez. Ugye itt például az észak-afrikai államokhoz fűződő kapcsolatainkra gondolok. Ez egy fontos pont, és talán erőteljesebben figyelnünk kellene erre a jelenlegi helyzetben. Másodszorban pedig ezen vita alapján talán lehetséges majd a február 16-ai szavazás ra még néhány módosított, vagy akár kompromisszumos módosított megfogalmazni, és a frakciókkal megbeszélni, hogy aztán február 16-án a szavazáskor ezekről is szavazni tudjunk. A második dolog pedig a programok gyorsaságával, lebonyolításának gyorsaságával kapcsolatos kérdés. Ez egy fő hiányosság, hogy túlságosan sok időre van szükségünk ahhoz, hogy egyáltalán beindítsunk programokat, itt nem csak a külkapcsolatokra érvényes ez a lassúság, hanem más esetekre is általánosságban, tehát nagyon lassúak a bürokratikus procedúrák, és hogyha a pénz csak egy vagy két évvel később érkezik meg az adott helyre, elveszíti a hatását, nem tudja kifejteni a hatását. Tehát a gyorsaság a programok politikai hatékonyságának része kellene, hogy legyen. Nehéz a költségvetés ellenőrzéssel foglalkozó szakembereket megbarátkoztatni, úgymond ezzel a gondolattal, de nagyon fontos a programok hatékonyságának kérdése, és kérem, hogy ezt a szempontot is vegyük figyelembe, talán még ezzel kapcsolatosan valamit tehetünk. Egy észrevétel részemről. Meg kell állapítanunk, hogy az ilyenfajta jelentések a szemvevőszék részéről mindig vegyes eredményekkel járnak. Ugye itt a e, közpénzek használás esetében soha nem lehetnek tökéletesek a dolgok, vannak hibás döntések, de látnunk kell, hogy összességében a külügyi szolgált esetében javult a a helyzet a negyedik fejezetben is, ahol még van lehetőség, sok lehetőség van a javításra. De legyünk tisztességesek ezen problémákkal szemben. Tudom, hogy egyes beszámolók, jelentések egyetlen vizsgálat alapján történtek, és ez nem felel meg a valóságnak, Például Nagy-Britanniában, Németországban a média jelentések ezekről az esetekről hatalmas károkat okoztak, és ez magának az EU-nak hátrányos. Például azt írják, hogy a programok teljes mértékben csődöt mondtak, mert nem Szíriában fizették ki teljes mértékben ezeket a forrásokat, talán jó döntés volt a delegáció részéről, hogy nem fizet ki mindent, mert nehéz észszerűen eszközölni ezeket a kiadásokat háborúsújtott a területeken és azt a végkövetkeztetést vonták le egyesek ebből, hogy szakértelem nélkül jártak el a helyszínen, mások csak a számokat veszik figyelembe, néha célokat tűzünk ki, és egész egyszerűen az adott ország fejleményei alapján ezek a célok nem elérhetőek, és akkor jobb, hogyha a delegáció vezető azt mondja a bizottságnak, hogy nem fejlesztjük tovább az adott programot, mert az elérendő cél egész egyszerűen nem elérhető. És hogyha kifizetéseket eszközölnének, ez pénzpazarlást jelentene. Tehát adott esetben ez egy jó döntés volt a delegáció vezetés részéről, hogy nem fizette ki azt a pénzösszeget háborús területeken, például építési beruházásokra. Tehát a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságnak talán ezt az üzenetet kellene továbbítani, hogy a projektek értékelése különösen a külkapcsolatok területén mindenféleképpen az adott ország fejlődésére tekintettel értékelendők, hiszen az adott országokra nem tudunk befolyást gyakorolni, nem gyakorolunk felültük ellenőrzést, és éppen ezért az észszerűséget is figyelembe kell venni. Tehát ahol minden kiválóan működik olyan országban, ott ugye más a helyzet. Tehát ahogyha ö, olyan országokban indítunk programokat, ahol bizonytalanság uralkodik, ott adott esetben az is lehet egy alternatíva, hogy nem indítunk ö, programot egy adott időpontban, tehát ezen programokat máshogyan kellene talán értékelni, mint az egyéb szakterületeken indított programokat. Ezért észszerű lenne, hogyha a költségvetés ellenőrzés foglalkozna a körülmények értékelésével, a célok értékelésével, a haszonértékelésével és a kockázatok értékelésével, amelyek ezen országokban mindig felmerülnek. A fejlesztési politikában például 90%-os biztonságra van szükség, hogy minden működjék. Nos, akkor ha ez így lenne, akkor a fejlesztéspolitikával akár már holnap felhagyhatnánk. Azt hiszem, hogy őszintén ki kell mondanunk, hogy ez nem azt jelenti, hogy hagyjuk a dolgokat a saját menetükben folyni, mindent ellenőrizni kell, mégpedig szigorúan. És az Európai Unió külpolitikai fellépését nem szabad veszélyeztetnünk. Köszönöm szépen! remélhetőleg az én észrevételeimet, észrevételeim nem találtak itt ellentmondásra ebben a körben. Most pedig áttérünk a briefingre, a tunéziai utazásról van szó. Volt egy delegációs utazás, tessék, Kukán, Kukán úr, elnézést. Van itt egy második napi rendi pont, a külügyi szolgálat kapcsán. Erről is beszélnünk kellene szerintem, elnök úr. 18 módosítót írtunk 2014-ben a külügyi szolgálatról a hármas fejezet alatt, és nagyon fontos ennek kapcsán leszögeznünk, hogy vannak ö, olyan gyengeségek, a rendszerben, a családi jutatások és egyéb területeken, ahol, amelyeket eh, javítanunk kell. Ami a módosítókat illeti, egyetértek például a 11-es módosítóval, ha a jelenlegi pénzügyi tervet megváltoztatják majd, és ez érinti a delegációkat is, akkor nyilvánvalóan magas eh, eh, szintű módon kell majd betartani az új elveket, és az operatív iránymutatásokat a whistleblowingra vonatkozóan is, amivel a 17-es módosító foglalkozik, figyelembe kell venni. Ami az Európai Bizottság mentesítéséről szóló véleménytervezetet illeti, szerintem több társ előadói egyeztetésre lenne még szükség, de szerintem majd meg tudjuk egymással érdemben vitatni a dolgot, úgyhogy annak eredménye is lesz. Végül pedig lenne egy kérdésem azzal kapcsolatban, hogy az IES-nél miért van annyi nagyon magas beosztás, és túl soknak találjuk a special advisorok, a principal advisorok számát. Szeretnénk, hogyha számunkra tisztázná az IES, hogy Hány ilyen poszt létezik, és konkrétan mivel foglalkoznak ezek az emberek? Köszönöm szépen, elnök úr. Ja, és most is... Oh. Nos, mindkét költségvetéssel kapcsolatos napirendi pontról szólnék röviden, hogyha lehetséges és mindkét pontra most itt együtt szeretnék kitérni. Mint ahogy az elmúlt években is a frakcióm nagy költségvetési problematikákat, főleg a az EU költségvetés politikai orientációjában látja, és a növekvő átláthatatlanságban, illetve az ellenőrzési lehetőségek hiányában. Szerintünk az EU költségvetése egyre inkább a militarizáció, az elszigetelődés, a fegyverkezés és az EU gazdasági érdekeinek érvényesítése irányában mutat ahelyett, hogy a valódi szegénység leküzdéssel foglalkoznánk, és a menekült hullám okait kezelnénk. Ez a humanitárius segítségnyújtás terhére is történik, valamint a fejlesztés együttműködés terhére, kárára. Egy általános prioritás eltolódás szükséges szerintünk ennek ellenére támogatjuk természetesen azt a követelést, hogy a hiba arány csökkenjék. A terrorista, terrormerényletekkel kapcsolatosan a megfelelő záradék és a ö, költségvetési konzekvenciák, amelyeket ezen záradék alkalmazása maga, maga után van, azzal kapcsolatban mi szkeptikusak vagyunk és Korajó és Castaldo úr Törökországgal kapcsolatos módosítóját csak támogatni tudjuk. Köszönöm szépen. Wortmeldung. Ne további szólásra jelentkező. Valaki hozzá kíván még szólni? I give him the floor now. Mr. Kukan. Uh, thank, thank uh, very much uh, Köszönöm szépen azoknak, akik megszólaltak. Jó lenne, hogyha az IES képviselői válaszolnának a felvetéseinkre, felvetéseinkre. Kívánne még más megszólalni? Akkor, vagy Ön kívánt még mondani valamit? Igen. Bársetic úr nevében szeretném megköszönni az előadónak és az SSD frakciónak a módosítókat, amelyek az operatív iránymutatások pontosítását követelik, és kiemelik, hogy a magas normák kata managementben eh, minden delegációnál érvényesíteni kellene, és a tagállamok közötti együttműködést is ösztönözni kéne a költségmegtakarítás érdekében, és ösztönzi a külügyi szolgálatot, hogy az EULEX ügyből tanuljanak, és a parlamenttel közösen pedig vizsgáljuk meg, hogy mit lehet még tenni ezen a területen. Következő napi rendi pontunk a tunéziai utazás. Rövid bevezető erejéig én fogom elmondani, hogy mi történt. Január 6-7-én voltunk Tunéziában, nagyon izgalmas útunk volt. Az ország szeretne az Európai Unióval szorosabb kapcsolatokra lépni. Találkoztunk az elnökkel, a miniszterelnökkel, a parlament elnökével, és elmondtuk, hogy az Európai Unió is érdekelt abban, hogy Tunézia sikeres legyen, támogatjuk Tunéziát, amennyire csak tudjuk. A tunéziai parlamentet támogatjuk abban, hogy a fejlesztési lehetőségek területén velünk együttműködve egy közös bizottsági munkában kialakítsa, hogy mit szeretnénk, mit lehetne elérni, és a valódi demokrácia eh, szabályai szerint ott is helyben is a kisebbségi és többségi viszonyoknak megfelelően döntés szülessék arról, hogy milyen vonalak mellett működhet majd az együttműködés. Ezt Marokkóval is akarjuk egyébként. Tunéziában Gala úr járt, Marokkóban Pancieri úr, Marokkóban Plenkovics úr Ukrajnában. Ezek jó kísérleti projektek, és úgy gondolom, hogy egyfelől, ugye, ha a parlament megerősödik Tunéziában, akkor ott valódi konfrontáció, de parlamenti konfrontáció lesz majd a különböző politikai erők között, és ez óriási eredmény Észak-Afrikában. Most egy átmeneti hatalom fog működni, de, de hát, hogy minden hatalomnak tudatában kell lenni annak, hogy elvesztheti a hatalmat a nép akaratából. Úgy látjuk, hogy a belső biztonság kérdése nagyon szorosan összefügg a gazdasági eredményekkel. Minél rosszabbak a gazdasági eredmények, annál több az elidegenedett, céltalan fiatal, aki aztán fogékony a radikális gondolatok irányában. Ez Tunéziában nagy veszély, de minél több az ilyen fundamentalista irány, annál nehezebb a gazdaságot fejleszteni. Ugye eh, Kurisztánban az ISIS támadásai pont eh, azt célozták, hogy a turisztikai ipart tönkretegyék, az állam egyik legjelentősebb bevételi forrását, és a tunézi kormány teljes mértékben tudatában van, hogy itt egy kölcsös hatásról van szó, és ezért van egy öt éves program, hogy ott a lakosság láthassa, hogy vannak elképzelések, vannak utak egy jobb jövő felé, láthatunk tüntetéseket a gazdasági fejlődés hiánya miatt, a munkahelyek hiánya miatt került sor ezekre a tüntetésekre. Azt hiszem, hogy jó ezzel foglalkozni, és a gazdasági sikerek révén a szociális helyzetet is stabilizálni az országban. Az EU-nak nagyon gyors segítséget kell nyújtania, és itt ahhoz kapcsolódnék, amit korábban, amit itt említettem az imént, ugye a gyorsaság, a pénz folyósítás gyorsasága. Hogyha három év elteltével folyósítjuk az összegeket, akkor semmiféle hatást nem várhatunk mindettől. Tehát gyorsan kell segítséget nyújtani, a gazdasági segítség az ilyen országok számára. A terrorizmus elleni harc része egy eszköz a terrorizmus elleni küzdelemre és a migráció elleni küzdelemre is. Ugyanis itt Fontos, hogy az, ezek az országok hajlandóak legyenek együttműködni velünk a migrációval kapcsolatos kérdésekben, és akár vissza is fogadják azonnan érkező migránsokat. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos pont, amit ebben az összefüggésben meg kell vitatnunk. A kölni események például a kokán az év múlt év végén a nők elleni sok támadás Nos, ezek eh, nem szabad, hogy a eh, közvélemény szemében a eh, menekültek imázsát rontsák. Itt néhány marokkói, tunéziai fiatalról van szó, akiknek a jelenlegi menekültügyi szabályok értelmében nem is lenne szabad az EU-ba jönniük. Tehát itt azt hiszem, hogy egyfajta zűrzavar alakulhat ki a kategóriákat illetően, és ennek katasztrofális következményei lehetnek. Azt hiszem, hogy ezen kérdésekben is szorosabb együttműködésre van szükség a libiai polgárháború katasztrofális következményekkel járt az ország számára. A nyugati részben az ISIS egyre erősebben tevékenykedik, és mindez nyomás gyakorol a tunéziai stabilitásra, és egyesek azt mondják, és ottaniak is mondták nekünk, ezt az utazás során tanultam meg, hogy itt Tunézia egy részét akarják destabilizálni, és aztán Tunézia déli részén keresztül az algériai kőolaj lelőhelyekhez akarnak hozzáférni. Tehát minden nagyobb a nyomás Tunézia irányában. Ennek az a következménye, hogy az algériai kőolaj lelőhelyekhez férhet hozzá az ízés, és ennek beláthatatlan következményei lehetnek. A Szahelövezetben lévő országokkal is együtt kell működnünk. Nigerből és más országokból származó fiataloknak az ISIS 200 eurót ad, és Líbiába viszi őket harcosokként, és ezt a koncepciót nagy sikerrel követi az ISIS hogyha egy adott országban egy fiatalnak nincs bevétele, akkor ilyenfajta pénz, ami az, ezekben az országokban nagyon nagy összegnek számít, ez bizonyosan vonzó, és az adott fiatalokat így könnyű toboz, toborozni, nagy a kísértés, hogy megtegyék, amit az ISIS kér Tehát itt a gazdasági és biztonságpolitikai fejleményeket összefüggésben kell látnunk ebben a régióban, és szem előtt kell tartanunk mindezt, hogy az országos stabilitására is figyelemmel tudjunk lenni. Azt hiszem, hogy Tunézia szinte az egyetlen ország a régióban, amelynek valódi esélye van a békés fejlődésre. Az arab tavasz kezdete óta 5 évvel Tunéziában megkezdődött ez a folyamat, és mostanáig Tunézia az egyetlen ország, ahol békés módszerekben ellapodtak meg a választásokat illetően is. A legtöbb egyéb országtól eltérően Tunéziában van egy gazdasági középosztály. Ez a különbség. Tunéziában azt tanultam meg, hogy a GDP csupán 7%-a származik az forgalomból, talán még 14% az ehhez kapcsolódó területekből, és eh, vannak fejlődőképes gazdasági ágazatok, sokan francia eh, iskolai végzettséggel rendelkeznek, Franciaországban tanulnak, ez a mentalitásukat is meghatározza, mérsékeltebbek, világiasabbak. Mi ennek csoportosulásnak a tagjaival is szerveztünk egy találkozót, és nem annyira könnyű a jelenlegi társadalmi szerveződésben ez. A szakszervezetek, a munkaadók, az emberi jogi szervezetek, a jogászok szövetsége is fontos, tehát az ország stabilitása a civil társadalom fejlettségétől is függ, ennek az eredménye is. Azt hiszem, hogy mindezt támogatnunk kell, és ezen négy csoportból kettő harcol a bérrel kapcsolatos kérdésekben, ugye a munkavállalók és munkaadók közötti klasszikus küzdelem ez. Mindez ideig nem tudtak egyetértésre jutni. Ha itt áttörést, áttörést érnek el, akkor az megfelelő lenne, de hogyha Tunézia kudarcot val ezen fejlődésben, akkor nagyon kevés es, esélyünk lehet arra, vagy lehetőségünk, vagy reményünk, hogy máshol sikeresek lesznek. Tehát fontos, hogy demokrácia és jogállamiság alakuljon ki Tunéziában, ez a mi saját érdekünk is hogy a migrációs hullám csökkenjék, amely Európába irányul. Köszönöm szépen, és Ália Mari asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy a tunéziai helyzetről adott elemzése nagyon érdekes és találó, és teljes mértékben megfelel annak az elemzésnek, amelyet a tunéziai barátaim is adnak a helyzetről. Csak egy aprócska részlet ahhoz, amit ön elmondott. A civil társadalom kérdésköre erősíthető a nők fellépése révén is. Én nem sokat használom ezt az érvet, de azt hiszem, hogy a tunéziai nők több ízben is nagyon fontos szerepet játszottak. Aztán, ami a gazdasági fejlődés kérdéskörét illeti, a tunéziai forradalom után a tanács úgy döntött, én francia külügyminiszterként jelen voltam, és én javasoltam ezt, hogy fontos gazdasági támogatást nyújtunk Tunéziának, Tunézia középső részének infrastruktúra fejlesztés céljából, és a kereskedelmi körforgás felgyorsítása szempontjából. Ezt még mindig nem hajtották végre, tehát öt év elteltével. Ez csupán egy példa, amely az ön által mondottak irányába mutat. Egy javaslat. Az Európai Parlament és a Tunéziai Parlament kapcsolatainak keretében talán lehetne létrehozni egy közös szakbizottságot vagy munkacsoportot, amely lehetővé tenni, a nyomon kövessük, hogy hogyan hagyják végre a valóságban a pénzügyi támogatásokat, amelyeket az Európai Bizottság, illetve Európa folyósít az országnak. Ez megerősítené a parlamenti mázsát mindkét oldalon. Ez egy konkrét dolog. Azt hiszem, hogy ez azt is lehetővé tenné számunkra, hogy a döntés és a helyszíni valós tevékenység között kapcsolatot hozzunk létre. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, ami a migrációs válságot illeti, ma azt olvastam a hírekben, hogy Svédország 80 ezer illegális bevándorlót akar deportálni. Szeretném kérni, hogy beszéljen a német kancellárral. Remélhetőleg Németország is ilyen keményen lép majd fel a migrációs válság kezelésében. Ugyanis rengeteg illegális bevándorló tartózkodik Németországban, is a kölni eseményekre is gondolni kell, azok elkövetőjére. Ők ugyan nem menedékkérők, de illegális bevándorlók. Tartok tőle, hogy hazámban szinte lehetetlen lesz a Brexit referendum kampányt megnyerni, épp a migrációs probléma miatt. miatt. Schengen széthullása, az, hogy nem tudjuk megvédeni a külső határokat, a nyílt ajtók, nyílt kapuk politikája, amelyet a német kancellár hirdetett meg, mindez egy katasztrófához vezetett, és hát nem csoda, hogy az Egyesült Királyság az EU-t hibáztatja a menekült válság miatt, és a múlt heti felmérések azt mutatják, hogy vezetnek azok, több azok száma, akik szeretnék az EU-ból való kiválást. Ami az iszlám állammal kapcsolatos helyzetet illeti, úgy gondolom, hogy végre visszaszorul az iszlám állam, hála az amerikai légitámadások fokozásának, és annak, hogy az asszád ellenes erők is erősödnek, de hiszek abban, hogy igazi problémával nézünk szembe Észak-Afrikában, Lébiában és Tunéziában, amely nagyon sérülékenyé vált. Tartok attól, hogy az iszlám állam, ha Irakban, Szíriában, Irakban legyőzzük őket, akkor Líbiában akarnak újra megerősödni, lélegzetvételhez jutni. Talán érdemes lenne az isis szemben Líbiában is fellépni párhuzamosan az iraki szerepvállalással. Ugyanakkor azonban érdekes volt látni az olajárak összeomlását, és a kurd barátainkra is ez negatív kihatással volt, mert nem tudják megfizetni a harcosaik bérét. Igazi költségvetési válság alakult ki Kurdisztánban is, az olajár rendkívül alacsony volt amiatt, ezt is meg kell oldani, máskülönben igen komoly problémák lesznek. A pesmergákat például egyáltalán nem fizetik, haza kell menniük, hogy dolgozzanak, mert nem tud, nincs miből megélniük. Ez igazi veszélyt jelenthet, mert lehet, hogy az iszlám állam új, újra visszahódítja az északi területeket. Jó lenne, hogyha ezt fel tudná vetni, egyeztetve az európai tagállamok belé döntéshozókkal. Nárt úr is felvetette ezeket a problémákat, a jövő héten Strasbourgban a Kur- Kurdisztán barátaival fogunk leülni tárgyalni, megnézzük, hogy mit tudunk tenni a tagállamokban, illetve a kormányainknál. Rábírjuk, rá, megpróbáljuk rábírni őket, hogy bilaterálisan segítsék a kurdokat. Hogyha a kurdok nem tudnak többé harcolni, akkor ez szinte ajándék lesz az iszlám állam felé. Köszönöm szépen! Egy pillanatra azt hittem, hogy a tunéziai vitánál tartunk, de hát úgy tűnik nem. Egy konkrét ponttal kapcsolatosan szeretnék egy igen kemény megjegyzést tenni. Nagy-Britannia nem azonos Schengennel, nem vesz részt az európai migrációs és menekültügyi politikában, és eközben a többieket azzal vádolja, hogy most ő az ő rossz fellépésük miatt Nagy-Britannia elhagyja az Európai Uniót. Hát ezt a logikát nem igazán tudom megérteni. Nagy-Britannia igenis hozzájárulhatna a helyes politika kialakításához, de nem lehet másokat hibáztatni és elítélni olyasmiért, aminek a javításában, továbbfejlesztésében ő maga nem vett részt. Egy olyan helyzetben vagyunk, amikor is 20 évenc Európai Unió nem tudta a szükséges eszközöket kidolgozni. Húsz évvel ezelőtt, noha már a tárgyalások lezárultak, az amsterdami szerződésben végül nem sikerült európai szintre emelni a menekültügyi politikát és a migrációs politikát, ugyanezt történt Nidzában is, többek között az Egyesült Királyság kormánya miatt is. Nyilván Franciaország és Németország is hozzájárult ehhez, de ez nem az Európai Unió hibája. Az Európai Bizottság 12 évvel ezelőtt azt javasolta, hogy a nyugat-balkáni országokat nevezzük meg biztonságos származási országként, azért, hogy az oda-vissza küldendő, nem menedék státuszra nem jogosult embereket könnyebben lehessen visszaküldeni, akkor azonban a tagállamok ebbe nem egyeztek bele, és folytathatnám a sort. Jó magam, a néppárti frakció elnökeként 2002. november 28-án az Alkotmányos Konventen azt javasoltam, hogy legyen egy európai parti őrség és határőrség, és legyen egy szervezetünk, amely ezzel foglalkozik. Ugyanis Schengenben ezt nem tudjuk megoldani úgy, hogy gyenge országok kezébe utaljuk a külső határok védelmét, amelyek adminisztratív kapacitások hiányában ezt nem tudják megoldani, gondoljunk Görögországra, Máltára és így tovább. Mindannyian bíztunk abban, hogy kiki elvégzi a saját feladatát, mi németek ezzel sokat spóroltunk, mert ugye nem kellett fizetni egy közös határvédelemért, a mi határunk őrizetére sem volt már szükség, viszont most utólag derült ki, hogy a Görögország hogy a görögök nem tudnak megbirkózni ezzel a feladattal, vagy nem akarnak, néha ez a benyomásom. És az az állítás, hogy a német kancellár asszony több százezer embert hívott volna meg Európába, egyszerűen hely, nem helytálló. Ez nem igaz. Egyesek azért emlegetik újra és újra ezeket az állítólagos kijelentéseket, hogy bizalmatlanságot szítsanak. Egy péntek este Magyarországon körülbelül tízezer ember állt az esőben, a mocsokban, közöttük gyermekek, nők, akkor, és Magyarországról beszélünk, akkor az osztrák és a német kancellár azt mondták, hogy ezeknek az embereknek menedéket kell adni. Erről szólt a döntés, tízezer emberről, nem több százezerről. Ennek a helytelen állításnak az ismételgetése viszont csak még erősíti a bajt, és jónak tartom azt, hogy vannak azért olyan kormányfők még Európában, akikben van még cseppnyi emberség, és nem hagyják, hogy nők és gyermekek az éjszakát a mocsokban, az esőben töltsék, és hogy vannak még olyan kormányfők, akik emlékeznek rá, hogy van egy genfi egyezmény, vannak európai szabályok, ezeket be kell tartani egy háború elől menekülő személy és joggal menedékért folyamodó személy, akinek félnie kell a vallási, etnikai hovatartozása miatt, és így tovább. Egy ilyes valakit be kell fogadni. Menedéket kell adni neki. De hát ez azt is jelenti, hogy Európában végre különbséget kell tennünk a között, hogy ki jogosult menedékre, és ki nem. Erről szól a külső határokról szóló vita is. Meg kell néznünk, hogy Görögországgal működik ez vagy nem, és hogyha belátható időn belül nem működik, és tegnap este már kaptunk egy előzetes kóstolót ebből, akkor lehet, hogy egy nem EU-s országhoz kell, kit, nem egy, egy nem EU-s országra bízzuk a Schengeni határok védelmét, hanem például Macedóniára. Láthatjuk, hogy most már Svédországban, Németországban, Dániában, Ausztriában is utasítják ki a migránsokat. Ha ez megtörténik, akkor Horvátország és Szlová- Szlovénia is bajba kerül, és olyan országokra hárul az egész probléma, mint például Szerbia és Koszovó. A balkáni nem EU tagok területén fog feltorlódni a probléma, és valós veszélyé, valós fenyegetésé válik egy esetleges robbanás. Átvitt értelemben örülök annak, hogy a kancellárasszony nem csak Németország érdekeit tart, Európa számára is latolgatja a következményeket. Már nincs sok időnk. Októberben volt ugye a balkáni csúcs, onnantól mostanáig már született rengeteg döntés, de a végrehajtással nagy gondok vannak Olaszországban, Görögországban és másutt is, és egyetértek azzal, hogy Németországnak igenis több szemét kell kiutasítani az országból, de akkor utasítjuk őket ki, ha illegálisan jönnek be az országba, és nem jogosultak menedékre, Algériából, Marokkóból, Isztambulba utaznak 40 euróért repülőn a migránsok, és onnan kerülnek aztán be az EU-ba, Konkrétan tárgyalni kell arról, hogy ezek az országok fogadják vissza ezeket az embereket, vagy pedig Törökországgal és Görögországban az együttműködés révén meg kell erősíteni azokat a kapacitásokat, amelyeken megakadályozható, hogy ezek az emberek egyáltalán bekerüljenek Európába. Konkrétumokban kell most már gondolkodnunk, el kell gondolkodnunk, hogy mindez a valóságban mit jelent. Nem engedhetjük meg, hogy megint majd júniusban döbbenünk rá arra, hogy minden úgy megy tovább, ahogy eddig, és újra majd halott gyermekeket vett partra a tenger. Hiszen a jövő, hogyha ugyanígy folytatjuk, ahogy eddig, akkor a jövőben majd a migránsokat attól sem tudjuk elriasztani, hogy a földközi tengeren keresztül érkezzenek, és akkor nem lesz más választásunk, mint a frontex megmenteni ezeket az embereket, hiszen itt a parlamentben is úgy döntöttünk, hogy az emberélet megmentése a legmagasabb prioritás, ezért fontos a Tunéziáról szóló vita, és ezért van döntő jelentősége annak a Törökországgal folytatott megbeszélések mellett, és a Libanonnal folytatott tárgyalások mellett is mindennek. Libanonban egyébként már több a menekült, mint a helyi lakos. Hatalmas teljesítményről van itt szó. Mindeközben mi szinte elenyésző menedékkérőt fogadunk be. És hát Líbiát is le kell zárni. Tárgyalások zajlanak, szükség van arra, hogy a líbiai kormánynak olyan mandátuma legyen, amelyel lehetővé válik, hogy mi is felléphessünk Líbia felség vizein a csempészekkel szemben. Egyelőre ugyanis csak a mentésre van lehetőség, úgyhogy éppen ezért is nagyon összetett és nagyon érdekes kérdés ez, nem szabad ezt a kérdést marginalizálni a vitában, mondván, hogy hát Merkel ide hívott több százezer embert. Ez egyébként sem igaz, és a dolog lényegével nem is függ össze, ez egy alibi érvelés, amelyel, amely mögé el akarnak bújni, hogy ne kelljen semmit tenni. Mindenki a német asszonyra mutogat, mondván, hogy ő okozta ezt a problémát, hát nem ilyen egyszerű, közel sem ez a helyzet. Köszönöm szépen. Egy pár perc múlva újra itt leszek. Oui, euh, merci président pour euh, cette... Euh, Köszönöm, elnök úr, ezt a szép beszédet. Nos, én is önnel együtt voltam ezzel a delegációval január 6-7-én ellátogattunk Tunéziába és tény az, ahogyan az elnök úr is elmondta, hogy globális problémáról van itt szó. Tunézia, ahogyan ezt a különböző találkozóink során is elmondották nekünk, frontvonalban van. Ez a közelség Líbiához, de akár a közel kelethez való közelség problémája is azt eredményezi, hogy Tunézi, ha Tunézia nem talál stabilitásra és támogatásra részünkről, akkor annak mi leszünk az első rangú áldozatai. És ha a tunéziai állam összeomlik, nagy nehézségek alakulnak ki ott is, itt is. Nos, az európai tunéziai kihívások soha nem voltak annyira közösek, ahogyan elmondottam, Tunézia frontvonalban van, nem csupán a terrorista fenyegetéssel szemben, hanem gazdas, súlyos gazdaság és szociális nehézségek is sújtják. Természetesen találkoztunk a tunéziai elnökkel, Eszipszi úrral, a miniszterelnök úrral, Abib Esziddel, a ö, nemzetgyűlés ö, elnökével, Mohamed El Asszörrel, és természetesen a fejlesztési miniszterrel, a beruházási miniszterrel, Brahim úrral, a nemzetközi együttműködés miniszterével, a védelmi miniszterrel, illetve a külügyi szakbizottság tagjaival a tunéziai parlamentben. Valamennyien egyetértenek, veszélyhelyzet van, és mindenféleképpen meg kell erősíteni partnerségünket az EU, illetve Tunézia között. A gazdasági problémákat illetően a az idegenforgalom 25%-ot veszített az elmúlt évben a bevételeiből. Az idegenforgalom tehát a GDP 7%-át teszi ki Tunéziában. Ez a tény tehát rendkívüli mértékben aggasztó. A múlt héten született egy döntés, vagy ezen a héten, egy fontos döntés az Európai Parlament részéről a tunéziai olívaolajra kivetett vámot megszüntettük. Nagyon fontos ez a döntés, még akkor is hogyha nem volt könnyű, mert ahogyan az elnök úr emlékeztetett erre, a parlamenti képviselők egy része, az európai parlamenti képviselők egy része nem akarta ezt, nem akarta ezt a szolidaritási politikát megvalósítani. Ezen európai parlamenti képviselők álláspontja szerintem gyilkos, nem csupán Tunézia számára, hanem egyfajta öngyilkos álláspont is, minket is károsít. Üdvözölnünk kell a többség ezen döntését az Európai Parlamentben, már ami az olívaolajra kivetett vám eltörlését illeti a Tunéziából származó olívaolajra kivetett vámét. Aztán másodszorban a Daesh, a terrorizmus. A Daesh egyre több területet nyer Líbiában, Líbia déli részén, és van egy rossz hír. Tegnap, vagy tegnap előtt a Tubui Parlament elutasítja az egységkormányt, ellenük szavaztak, és ez is nagy aggodalmat kelt, kapcsolódva a tunéziai helyzethez, hiszen önök tudják, hogy 500 kilométeres közös határ húzódik Tunézia és Líbia között. Igen, csak átjárható ez a határ. Nem csupán az egymillió líbiai menekült jött át Tunéziába, és destabilizálja a tunéziai gazdaságot, hanem oda-vissza járnak számosan tunéziaiak is ezen a határon keresztül, akik a Daeshez hasonló terrorista csoportokhoz csatlakoznak Líbiában, a szomszédos országban. És aztán itt van a politikai helyzet, ami igencsak feszült, különös a többségi párton belül a legutóbbi választások óta olyan megosztottság uralkodik ezen párton belül, hogy akár két részre is szakadhat. Ez a politikai válság, ez a helyzet nagyon rossz pillanatban érkezik, amikor egy szociális válságot is megtapasztalhatunk az országban. Ugyanis a hatalom, a politika, illetve a tunéziaiak közötti bizalmi viszony meg szűnt, a tunéziaiak vásárló ereje csökkent jelentős mértékben, és a szabadság jogaik elleni támadásnak is értek meg bizonyos intézkedéseket, ez is aggasztó. Tehát itt a helyzet aggasztó ugye a terrorizmus okán, a gazdasági helyzet okán, ami nagyon súlyos, és politikai válság is van, valamint szociális válság is kialakult az országban. Kötelességünk tehát, hogy megerősítsük politikai partnerségünket, illetve gazdasági partnerségünket Tunéziával az EU részéről. Uh, thank you very much, Mr. Parnyó. Köszönöm szépen, Párnyó úr. Következő felszólaló a listámon Castaldo úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy az elnöki székben láthatom önt. Jó magam is ellátogattam a kollégákkal Tunéziába erre a misszióra, és mindannyian egyetértettünk abban a tényben, hogy nagyon súlyos ott a helyzet. Nagyon súlyos, mert ahogyan Napóleon is elmondta, könnyen lehet visszanyerni a területeket, de az időt nem. Az idő a legértékesebb forrásunk ebben a pillanatban. Hogyha Tunézia összeomlik, akkor mi megfizetjük majd ennek a következményeit a Magreb teljes térségében, vagy akár közel-keleten, ami sokkal nagyobb értékű lesz, mint amit most elképzelünk hogy stabilizáljuk ezt az országot, hogy konkrét választ találjunk a tunéziai lakosság követelési, követeléseire, ehhez a gazdasági és szociális válság leküzdésére van szükség. A fiatalok, a millió fiatal problémájára kell megoldást találni, akiknek kilátásuk sincs arra, hogy munkahelyet találjanak. Az elmúlt napokban tüntetések zajlottak a köztereken Tunéziában. A miniszterelnökkel, amikor találkoztunk vele pár jó kollégával együtt, sok más kolléga, akik részt vettek a misszión, ők is jelen voltak. A radikalizáció veszélye mellett az elárult forradalom elképzelésének veszélye is felmerel, felmerül, nagyon sok fiatal, aki részt vett az akkori tüntetéseken, ők úgy gondolják, hogy a jelenlegi demokratikus kormány nem tud megfelelő válaszokat és hatékony válaszokat adni a kérdéseikre. A forradalom elvárásait nehéz a születő demokrácia intézkedésével összeegyeztetni. Éppen ezért nagyon nagy szükség van a mi támogatásunkra, szakértelmünkre, mert nincsenek eszközeik sem arra, hogy például a tunéziai parlamentet és működtessék, ahogyan működnie kellene. Nincs hatékony adminisztráció, közigazgatásság, és a forrásokat, amiket részükre elkülönítettünk, akár nem is tudják felhasználni emiatt. Meg kell tehát reformálni a közigazgatást, és hozzá kell járulnunk hogy megfelelő parlamenti struktúrák alakuljanak ki Tunéziában, a politikai frakciók is megfelelőképpen tudjanak működni, hiszen hatalmas kívásokkal néznek szembe. De hosszú távon is gondolkodnunk kell, és az jelentéstevőkkel együtt a saját kezdeményezésű jelentésünkben is szeretnénk megjeleníteni ezt a mi támogatásunknak, segítségünknek köszönhetően itt most már nem, aminek most kell megérkeznie, nem várhatunk két-három évet, hogy forrásokat biztosítsunk Tunézia számára. Fontos, hogy most induljunk be lendületesen, és a gazdaság valamennyi ágazatát meg kell erősíteni, hogy versenyképesek legyenek, és akár ha belépnek a piacunkra, akkor képesek legyenek kezelni az ezzel kapcsolatos kihívásokat. Hiszen a közvélemény, a lakosság, a civil társadalomban nagyon jelentős aggodalmak alakultak ki, ugyanis a tunéziai gazdaság nagy része nem versenyképes a milyenkével még. Attól félnek, hogy az európai gazdaság eltapossa, meg semmesíti őket, és az további munkahelyek elveszítéséhez vezethet számukra. Nagyon sok tehát a munkánk, a feladatunk, az együttműködés legyen kereskedelmi, gazdasági, de főként politikai, kulturális jellegű kell, hogy legyen. Minden területre ki kell terjednie. Tunézia stratégiai partner kell, hogy legyen számunkra, mert ö, rezsimváltás esetén, hogyha egy Benalihoz hasonló ö, erős személyiség tér vissza a hatalom csúcsára, akkor bizonyosan, bizonyosan ö, sor kerülhet destabilizációra a porózus határok miatt, a terrorista elemek beszűrődésére. Nagyon sok külföldi harcos tunéziai származású, akik jelenleg a Daesh különféle formációiban vagy más terrorista csoportosulásokban működnek. Sokak iskolai képzettsége magas szintű, tehát nagyon keresettek a Daesh részéről ezek a tunéziai ö, diplomás fiatalok, akik szeretnék feljavítani a vezető rétegüket, adminisztrációjukat, és Tunéziában ugye nincsen munka, tehát hogyha mi nem adunk nekik hatékony segítséget, akkor ez súlyos problémákhoz vezethet. Mindenképpen egy újjáépítési alapra lenne szükség, de erőteljesen ellenőrizni kell ezt, hogy ne pazaroljunk pénzeket. Itt mindenféleképpen nagyon nagy a tét, és ha kudarcot vallunk, akkor azok győznek, akik azt mondják, hogy az iszlám és a demokrácia nem összeegyeztethetőek, ezt nem engedhetjük meg magunknak. Remélem, hogy a többi frakció is hozzájárul a Tunéziáról szóló saját kezdeményezésű jelentéshez, mert fontos ezen tárgyalásokat megfelelően politikailag is nyomon követnünk, nem lehet csak a kereskedelmi vetületre figyelni. Mindenképpen globálisabb szemléletet kell megvalósítanunk, ha nem így járunk el, akkor a beavatkozásunk korlátozott lesz, és nem lesz elég hatékony az ottani lakosság igényeihez képest. Tack. Eh, jag skulle vilja reagera på lite på det som Ha megengedik, akkor reagálnék a kollega úr felvetésére svéd vagyok, és Svédország nagyon nagyvonalú volt, most kicsit restriktívé vált. Miért? Mert azt láttuk, hogy Svédországgal, és persze Németországgal is, nagyon kevés ország volt eh, szolidáris, mondhatnánk senki, Ebben a humanitárius helyzetben egyedül maradtunk. És rájöttünk, hogy bizonyos mennyiségű menekültet be is tudunk fogadni, utána számoltunk, de az is kiderült, hogy körülbelül 80 ezer személynek a menekült kérelmét nem fogjuk tudni elfogadni, mert nem minősülnek menekültnek. Szigorodtak persze a szabályok, ez csak egy becslés, nem konkrétan 80 ezer embert akarunk kiutasítani, hanem körülbelül ennyi lesz a számuk várhatóan, ha a hatóságok döntenek az ügyükben. Tehát 35-40 százaléka a menedékkérőknek ez, és Svédországban feminista vagyok, és erről ismernek. Ami a nők szexuális zaklatását illeti, ezt nem szabad azzal együtt, hogy én nagyon elítélem ezt, túlzottan felfújni. És xenofób célok érdekébe állítani ezt az eseményt, vagy az ilyen eseményeket. Tehát a nők biztonsága, a menekült nők biztonsága épp olyan fontos kell, hogy legyen számukra, mint az európaiaké. És Brock úrnak szeretnék gratulálni ahhoz, amit elmondott az előbb. Nagyon találó, nagyon igaz volt, amit az angol kollégának a szemére vetett jól fogalmazta meg a jelen realitásait, és Angela merkel kapcsolatban pedig Angela Merkelnek is azt kellett tapasztalnia, hogy nem szolidárisak vele az európai országok, már pedig szolidaritás nélkül ezt a válságot nem fogjuk tudni megoldani. Nagyon ö, csalódást keltő, amit egyes országok itt művelnek Németország, Svédország vállalta a felelősségét, de egyedül nem tudjuk megoldani, és nem is akarjuk megoldani ezt a problémát. Én továbbra is lelkes hív vagyok Merkel asszonynak, és szeretném, hogyha többen felzárkóznának ehhez a szolidáris fronthoz. Szeretnék válaszolni a megjegyzéseikre. Talán nem értik, hogy mi állt a kijelentéseim hátterében hogy mi mit gondolunk erről. Tény, hogy nem vagyunk a, koli, a Schengeni koalíció része, de az euroszkeptikusok fő érve, amellett, hogy el kéne hagynunk az Európai Uniát, a német migránspolitika. És amikor a saját frakciómban egyeztetek, akkor ugyan ö, nem az a véleményünk, mint a UKIP-nek, de azért mi is kritikusak vagyunk Merkel asszonyra. Szóval akik ki akarnak szállni az Európai Unióból, pont ezt a fajta túlzottan megengedő hozzáállást emlegetik a menekült kérőkkel szemben, és ha ezeknek az embereknek EU állampolgársága lesz, akkor viszont a Schengen értelemben majd átjöhetnek bármikor hozzánk, és lakhatnak nálunk is. Ez itt a fő aggodalom mert amíg szabad a mozgás Európában, amit egyébként szeretünk mi is, akkor ha Németországban majd két millió menekült jön még, és mind német útlevelet kap, akkor az következő öt év alatt majd ezek Angliába jöttnek. Ez, ez az ő érvelésük, nem én mondom ezt, ez Farázs úr érvelése. Jelenleg Németországban, Svédországban akarnak menni, és nem is értem én, hogy miért nem akarnak eleve az Egyesült Királyságba menni. Ezen is érdemes lenne talán elgondolkodni. A második gondolatom az, hogy Németország nem arról híres, hogy más nemzetiségeknek túl gyorsan megadná az útlevelet. Ebben Németország nagyon lassú, tehát nem szeretjük a német állampolgárságot olyan könnyen megadni. Tehát ez egy áll érvelés, hogy majd a németek azonnal német útlevelet adnak ennek, és akkor majd az Egyes Királyságba küldik a menekülteket. Ez ellentmond az eddigi történelmi tapasztalatnak, és persze a, a akaratnak is, amit Németországban megvan. Ugyanakkor kiválóan fel lehet hergelni egy ilyen érveléssel a szélsőjobbot Németországban is. Vannak nálunk is olyan pártok, akik nyíltan rasszisták, amelyek szinte antiszemiták, és azt lát, és ha önök az, e-, ezen pártok kijelentéseire alapozzák a politikájukat, akkor sok szerencsét ehhez. Le kell zárnunk ezt a pontot. Most akkor várunk elég kicsit, amíg elkezdhetjük a meghallgatást, vagy még megtárgyaljuk. 11-kor kezdődik a meghallgatás. Akkor kérem a kollégákat, hogy hívják be a meghallgatás résztvevőit, hallgatóságát. Okay.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 Hölgyeim és uraim, kérek mindenkit, hogy foglaljanak helyet. Nagyon örülök annak, Nagyon örülök annak, hogy ma meg tudjuk szervezni, meg tudjuk tartani ezt a meghallgatást. Épp most gondolkodtam el azon, hogy mikor hallottam először a kolumbiai polgárháborúról. Nyolc éves voltam, és 1954-ben a svájci foci világbajnokságon szerepelt egy kolumbiai csapat is, és már akkor emlegették a kolumbiai helyzet súlyosságát és a polgárháborút, tehát több mint 60 év telt el azóta. Tehát többé-kevésbé évtizedek óta dúl ez a polgárháború, és tudhatjuk, hogy a polgárháború sokszor sokkal súlyosabb következményekkel jár, mint a sima háború a testvérek egymás közötti harca, harcában sokszor so, még több a gyűlölet, mint egy háborúban. Ezért örülök annak, hogy a múltbeli kudarcos kísérleteket követően most újra tárgyalások zajlanak, és úgy tűnik, hogy most adott a siker lehetősége. Remélem, hogy mi is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy sikerrel záruljanak a béketárgyalások. És remélem sikerül úgy beszélnünk erről a témáról, hogy ez hozzájáruljon a békéltetéshez, és bizalmat gerjesszen abban a két úrban is, akivel ma beszélni fogunk, Jeremiló úr és Márkez úr. Remélem, ők is megtalálják az egymás iránti bizalomhoz vezető útat, és köszönöm szépen ennek a két úrnak, hogy rendelkezésünkre állnak. Hiszen tudom, hogy náluk nagyon korán van még, négy órakor, hajnali négykor kellett felkelniük helyi idő szerint, hogy részt tudjanak venni a mai eszmecserében, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ennek a két úrnak, hogy vállalták a hajnali kelést, azért, hogy tudjanak bennünket tájékoztatni. Mielőtt Jeremila úrnak megadnám elsőként a szót, ahogy megállapodtunk, szeretném, hogyha meghallgathatnánk Gaurigió urat, aki az Eurolat társelnöke. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr! és köszönöm minden jelenlévőnek. Mindenek előtt köszönetnyilvánításomat szeretném kifejezni az Euralat nevében ezen találkozó megszervezéséért. Nagyon jó és nagyon intelligens dolog, hogy az Európai Parlament nyomon kövesse ezt a fontos eseménysorozatot, ami Kolumbiában és Latin Amerikában zajlik. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy valószínűleg egy tragikus, erőszakos történet végén vagyunk Latin Amerikában, a kolumbiai békével remélhetőleg vége lesz ezen eseménysorozatnak, amely a 20. században akkor a felfordulást okozott Latin Amerikában. A kolumbiai béke, ha végre létrejön, számos geopolitikai változást maga után von majd a latin-amerikai kontinensen, és Európa mindenképpen nyomon kell, hogy kövesse ezeket az eseményeket. Kolumbia egy általunk nagyon kedvelt ország, és ha ott valami történik, akkor ez egy új időszámítás kezdetét jelenti majd Kolumbia számára. Az Európai Parlament a múlt héten elfogadott egy állásfoglalást a békefolyamat támogatása mellett ebben az országban. Ezen állásfoglalás tartalma szerintem nagyon lényeges. Egyhangulag hoztunk döntést erről a dokumentumról. Ez nem túlságosan gyakran történik meg az Európai Parlamentben. Ez alkalommal viszont létrejött ez az egyhangúság. Tehát a múlt héten egyhangulag született döntés. Köszönetet mondok a kollégáknak ezért, és köszönöm az elnök úrnak, hogy meghívott ide, hogy közvetlenül is párbeszédet folytathassak ezen bátor béke folyamat szereplőivel, ami nagyon fontos valamennyünk számára. Howitt úrnak adom most meg a szót, aki nagyon fontos szerepet játszott ezen konferencia előkészítésében. Parancsoljon, Howitt úr! Köszönöm szépen. Az Európai Parlament a múlt héten példátlanul nagy támogatásban részesítette a kolumbiai békefolyamatot. Ez a konferencia is hasonló frakciókon eltévelő támogatást élvez. Szeretnénk a támogatásunkról biztosítani mindkét felet és a kolumbiai népet, szeretnénk biztosítani önöket a nemzetközi támogatásunkról. Első ízben ül össze a két fél egy európai szintű panel keretein belül, nagyon hálás vagyok ezért. Tavaly személyesen is jelen lehettem a havanai béke megbeszéléseken, béketárgyalásokon. A Justice for Colombia civil szervezet hívta ezt össze, és tanácsadóként szolgált alapul véve az észak-írországi békefolyamat tapasztalatait. Európának kötelessége hozzájárulnia a kolumbiai békefolyamathoz, és kötelessége jelen lenni azon jövőbeni békefolyamat körül is bábáskodni, amely remélhetőleg a közeljövőben megszületik. Mogherini asszony is szerepvállalásáról biztosította a feleket. Örülök, hogy az ő helyettese Gilmore úr is itt van ma. Remélem, hogy a kollégák konstruktív eszmecserében vesznek majd részt a mai konferencia során. Mindannyian azon, igyek, azon fáradozunk, hogy egy másféle jövő elé nézhessen Kolumbia, mint amilyen a múltja volt. Köszönöm. Most pedig Garamiló urat szeretném megkérni, hogy tartsa meg felszólalását. Ő a kormány, kolumbiai kormány fő tárgyalója a béketárgyalásokban. Most szeretnénk meghallgatni az ő álláspontját. Parancsoljon! De egy kicsit az imént már irigykedni kezdtem, mert éppen láttam, hogy kávét kortyolgat, és hát a kolumbiai kávé biztos sokkal finomabb, mint az, amit itt az Európai Parlamentben ihatunk. Öni a szó. Köszönöm szépen. Nem kell annyira engem itt irégyelni. Kibírjuk mi ezt a korai kelést. Ugyanakkor nagyon köszönöm, hogy meghívtak minket erre a beszélgetésre. A spanyol képviselő már néhány háttérinformációt el is mondott. Nagyon fontos a békefolyamat szempontjából, hogy a parlament, az Európai Parlament is csatlakozik ehhez. A béke folyamat két nemrég történt eseményre alapul. Egyrészt az ENSZ biztonsági tanácsa külön bizottságot alakított a kolumbiai helyzet felülvizsgálatára. Ezt négy nappal ezelőtt döntötte el az ENSZ, különleges körülmények között. Annyiban, hogy egyhangú volt a döntés, valamennyi ENSZ tagállam támogatta ezt. Az egész emberiség történelmében csak 14-szer hozott az ENSZ egyhangú döntést. Tehát ezt minden kormány eh, te számogatta, eh, ezt a néhány nappal ezelőtti döntést. Ez is mutatja, hogy mennyire érett fázisába lépett most már a béke folyamat, és azt is persze, hogy mennyire szükségesnek ítéli az egész világ azt, hogy ebbe az instabil eh, régióba végre béke költözzék, és a fegyveres harc megszűnjön. Ennél is fontosabb nemrégiben történt esemény volt az, amikor december 5-én egyesség született 60 ö, korábbi áldozat ö, elrabolt vagy megsérült személy meghívásáról, akik részt vettek az egyeztetéseken és az igazság feltárásának sok szempontú folyamata elkezdődött, amit a bíróságok is felügyelnek, és elkövetők és áldozatok is egyaránt meghívást kaptak az egyeztetésre. Ezzel az eljárással próbáljuk megpróbálni feldolgozni az 50 éves konfliktust, és azt a célt elérni, hogy a felelősséget megállapítsák, a, az áldozatoknak igazságot szolgáltassanak, váltételt, kártérítést kapjanak, és az erőszakos szervezetek, csoportok pedig a jövőben elálljanak az erőszaktól miközben politikai követeléseiket továbbra is megfogalmazhatják. Hogy ezt hogyan lehet levezényelni, erre külön büntetőbíróság jött létre, hogy tisztán bírósági legyen az eljárás, illetve egy hát tisztán jogi eljárás is legyen, de nem elegendő a bírósági eljárás, hanem nyilván ez egy politikai, társadalmi folyamat is. Ezért egy olyan hivatal is létrejött, amely az eltűnteket próbálja felkutatni, illetve a kárpótlási ügyeket kezeli majd. Ehhez léteznek nemzetközi kritériumok, nemzetközi jogi kötelezettségvállalások, szabályok, amelyeket itt alkalmazni kívánunk. Ilyen például az átmeneti időszakok igazságszolgáltatásáról szóló 2004-es ENSZ jelentés, illetve az ENSZ külön jelentése az átmeneti kormányzás igazságszolgáltatásáról általában véve. Ezeket tehát nagyon fontos alapdokumentumoknak tekintjük és alkalmazzuk. Új típusú igazságügyet építünk, az igazság feltárásának új fórumait hoztuk létre. Ilyen kezdeményezés ekkora méretekben még soha nem történt Kolumbiában. Ezek is mutatják, hogy nagyon komoly a szándék a megbékélésre, a helyzet rendezésére, a múlttal való szembenézésre. 2010-ben kapott lökést ez a folyamat, az, az elnök ö, úgy döntött, hogy minden erővel a béke megteremtésén kell dolgozni, és ettől kezdve történtek erre erőfeszítések, többé-kevésbé sikeresek, de nagyon nem mindegy, hogy milyen munkamódszert alkalmazunk, rájöttünk erre. Hat hónap át például bizalmas tárgyalásokat folytattunk 2012-ben Havanában, és történt egy háttérmegegyezés arra, hogy a konfliktust rendezni kell. 2015-ben született meg ennek a menetrendje, ezt hajtjuk most végre, a kormányoldal és a felkelők egyaránt. Van tehát egy közös vízió, ezt nem volt könnyű felépíteni, de úgy néz ki, hogy sikerült, hiszen most már mindenkinek, a többségnek a fegyveres konfliktus befejezése a fő érdeke, és minden más ez alá sorolódik. Ehhez tartozik a lefegyverzés a fegyveres csapatoknak, a gerilla háború, a fárkáltal vívott gerilla háború megszüntetése, ugyanakkor az is, hogy a békéhez szükséges kritériumokat minden oldal teljesítse. A lefegyverzés az csak egy a sok szükséges feltételének, a béke feltételei közül. El kell ismerni az egyes felek parciális igazságát, ugyanakkor el kell ítélni a büntetteiket, és oda kell figyelni arra, hogy milyen vidékfejlesztési intézkedésekkel, integrációs, politikai integrációs és védelmi intézkedésekkel, a polgárok jobb bevonásával a demokráciába, az ellenzéknek való szerep adással hogyan lehet enyhíteni a feszültséget. Az illegális kokain kereskedelem megszüntetése az egyik kiemelt cél. Ezért is volt érdekes, amikor érintettekkel volt egyeztetés. Az eljárás tehát a konfliktus gyökerét kívánja felszámolni, méreható kiterjedt, sok szempontú eljárás, és hiteles eljárás, amiben mindenki érdekel. A kormány részéről, a mi részünkről pedig biztonsági garanciákat kell adni az átmeneti időszakban. A, és a fárknak lehetőséget adni, hogy visszaintegrálódjanak a társadalomba. békeépítésnek, tehát nagyon sok feladata és eszköze van az érintett területeken, különösen Kolumbiában ö, megszületett Havanában az erre való szándék kinyilvánítása, de ahhoz, hogy Kolumbia valamennyi régiójában ezt végre lehessen hajtani, regionális érzékenységre is szükség van, mert nem egyforma már súlyos a probléma az egyes régiókban, és a lakossági támogatása sem a dolognak. Tehát területi békét is, a területi békét is ki kell tárgyalni. És közben meg kell felelni a nemzetközi jog szabályainak is, sőt az Európai Unió szabályainak is próbálunk megfelelni, hiszen partnernek tekintjük Önöket ebben. Két törekvésünk van ezen belül. A végrehajtáshoz szükség van sok-sok-sok egyeztetésre. Megvannak a konkrét vitapontok, amelyek a vidékfejlesztéssel kapcsolatosak, az alternatív termesztési technológiákkal is kapcsolatosak, ugye, hogy ne kábítószer előállítására alkalmas növénytermesztés folyék. Örülök, hogy az önök részéről is fontos politikai szereplők vannak benne a folyamatban, és itt konkrétan jelen a vitában. Nagyon fontos, Blok hogy itt Kolumbiában a helyi szervezeteket is megerősítsék, hogy ne külső nemzetközi szervezetek vezényeljék le pusztán a béke folyamatot, hanem a helyi hatóságok, a helyi szereplők magukénak érezhessék azt. És garanciákat kell biztosítani a szereplőknek, azáltal, hogy a folyamat nyílt és nemzetközi, az, hogyha az Európai Parlament erről beszél, és a biztonsági tanács is beszél, az nekünk jó, mert tükrözi, ellenőrzi, felügyeli a folyamatot, és Európának is, és a világnak is érdeke, hogy itt végül pozitív eredmény szülessen, és egyben példaértékű arra vonatkozóan, hogy lehetséges a megbékélés a legsúlyosabb és leghosszabb, a mi esetünkben 50 éves polgárháború után is. Dank äh, Nagyon szépen köszönjük az elmondottakat önnek. Az végén elmondta, hogy Európai Parlamentként támogatást kellene nyújtanunk. Ez egy nagyon fontos pont, amiről beszélnünk kell, meg kell beszélnünk, hogyan kívánjuk ezt megtenni. Vannak megállapodásaink Marokkóval, Tunéziával, Tanzániával, az ottani parlamentekkel az együttműködésről. El tudom képzelni, hogy itt a parlamentben a többség támogatná azt, hogy a parlamenti együttműködésre vonatkozó együttműködési megállapodást kössünk önökkel is. Köszönöm önnek ezt a javaslatot, ennek az, a részleteit meg kell majd vitatnunk, meg kell vitatnunk az együttműködés mikéntjét is, hogy mi is hozzájárulhassunk az önök országának stabilizálódásához. Egy rövid vitát folytatunk most le önnel, Garamilló úr. Egy rövid eszmecserére kerül most sor. Öten szeretnének kérdezni öntől. Időben kell végeznünk, részben a Skype kapcsolat miatt is, ezért kérném a kollégákat azt, hogy körülbelül másfél percre korlátozzák mondandójukat. Luis de Grandesnek adnám meg elsőként a szót. Sí, gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm önt ezen audiovizuális eszközön keresztül is <clears throat> nagy megtiszteltetés számunkra, hogy láthatjuk, hallhatjuk Önt uh, Skype-on keresztül. Az Eurolat elnöke emlékeztetett arra, hogy mindig is támogattuk ezt a folyamatot soha nem látott módon is, hiszen egyhangulag fogadtunk el egy állásfoglást, ilyen azelőtt soha nem történt. Ez megmutatja a politikai szándékunkat, akaratunkat, valamennyien készek vagyunk arra, hogy a nézetkülönbségeket, a részleteket figyelmen kívül hagyva együtt politikai támogatást biztosítsunk ennek az országnak. Ez valamennyünk szemére fontos. Most valóban ki kell használnunk ezt az alkalmat. Meghallgattuk önt. Nem szeretnék ítéletet alkotni, vagy általános jellegű megjegyzéseket tenni, csak néhány részletet említenék a az Európai Unióhoz akreditált kolumbiai nagykövet nemrégiben az Andok delegációban tett egy nyilatkozatot, ami nagyon fontos számomra. Azt mondotta, hogy a béke folyamatok 50%-a nem zárult sikeresen, mert kezdetben nem voltak képesek megértetni az adott ország lakossága hogy milyen előnyök származnak a béke folyamatból. Nyilvánvaló, hogy politikai támogatásra van szükség, ez világos. Emlékeztetnék arra is, ami az ENSZ biztonsági tanácsában elhangzott a e tekintetben. És az Európai Parlament is teljes mértékben egyetért ebben. Azonban mégis maradnak kétségek, és az egyik kétség a következő. Ugye itt egy átmeneti időszakról van szó, egy nagyon kényes helyzetről Kolumbia esetében. Nem lehetséges a büntetlenség, ennek részét kell képezni a megállapodásnak. A kolumbiai lakosság és igazságot kér, igazságot akar és egyenlőséget, igazságot a konkrét esetekben. Tehát mindenféleképpen meg kell állapítani a vétkeseket, a felelősséget, a felelősség szintjét, ami természetesen különböző, különbséget kell tenni, tehát azok között, akik súlyosan érintve voltak ebben az ügyben, illetve fő szereplői voltak, és a más kategóriák között. Itt természetesen a politikai részvétel mellett kell ennek a folyamatnak végbe mennie. Fontos, hogy megállapodásra jussanak a farkkal, de a felelősséget vállalni kell, és ezzel elnökül zárom is szavaimat. Itt van még az a tény, hogy aki fegyvert használt, az nem vehet részt a politikai párbeszédben. Érdekelne, hogy ezzel kapcsolatban, ez a javaslattal kapcsolatban mi is a helyzet. Tudjuk, hogy vannak nehézségek, nehéz ezeket az elnyaltokat meghatározni, de mindez nagyon fontos. Köszönjük szépen, most Howitt úr következik, de mivel ő már egyébként is szóhoz jutott, biztosan be tudja tartani felszólalási időt. Először is köszönöm szépen azt, hogy részt vesz ezen a megbeszélésen, Havanában is beszéltünk már egymással. Remélem, hogy ezzel a konferenciával hozzá tudunk járni a majdani béke megállapodás megkötéséhez. Úgy tudom, hogy az önök országában néhányan még ellenzik a béke folyamatot, és a kormány részéről önök megerősítették a béke folyamat melletti elkötelezettségüket az ellenzők ellenére. Szeretném megkérdezni, hogy mit gondol a nyilvánosság, a közvélemény jelen pillanatban Kolumbiában a béke folyamatról. Másrésztről azt is szeretném megkérdezni öntől, hogy ön szerint az Európai Parlament játszhat-e további szerepet a folyamatban? Ön találkozott nem régiben Gilmore úrral, jó lenne, hogyha beszélne arról, hogy milyen szerepet vállalhatnánk mi képviselőkként a béke folyamatban. Tudná szólni továbbá néhány szót azokról a paramilitáris felfegyverzett csoportokról, amelyek megtalálhatók az országban, mennyiben fogják ők elfogadni a béke folyamatot, és mennyiben lesznek ők majd jogi értelemben elszámoltathatóak, ha lezárult a folyamat. Még egyszer elmondom, hogy köszönöm, hogy ma rendelkezésre áll, és nyilvánvalóan a béke megállapodásnak a biztonságra vonatkozó garanciákat is tartalmaznia kell, és még egyszer mondom, érdeklődéssel várom, hogy mi hogyan tudunk részt venni mindebben. Mindannyian tudjuk, hogy az Union Patriotica véres mészárlásai mihez vezettek. Természetesen a félelem, hogy újra sor kerül ilyesmire, most akadályozza a békefolyamatot. Mit tud mondani a biztonságra vonatkozó garanciákról, és arról, hogy hogyan kívánják megakadályozni azt, hogy ilyesmi újra megtörténjen. Köszönöm. Tenok úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Haramio úr, itt vagyok. Örömmel számolhatok be a frakcióm az EKR részéről arról, hogy támogatjuk ezt a konferenciát, örülünk neki, és nagyon jól látni ezen párbeszéd révén is, hogy Kolumbiában most már az utolsó szakaszba érkezett a béke folyamat. Jártam már Kolumbiában, nagyra tartom az önök hazáját, és a sajtóban is folyamatosan nyomon követem azt, hogy Kolumbia milyen csodálatos változásokon ment keresztül. Uribe elnök elnöksége alatt. Ő meglátogatta a parlamentünket egyébként, nagyon emlékezetes, emlékezetes maradt számomra ez a látogatás, és Santos elnököt volt szerencsém szintén megismerni három évvel ezelőtt Bogotában, amikor az Európai Parlament EKR delegációjával utaztam oda, hogy támogatásunkra biztosítsuk a Kolumbia-Peru kereskedel, szabadkereskedelmi megállapodás megkötését. Az én hazám kormányának is érdekében állt, hogy küldjön egy delegációt az önök országába, hogy az 50 éves polgárháború lezártát ott helyben tapasztalják meg és láthassák a saját szemükkel. Sok mindenben nem ért egyet a politikai vezetés az én országomban, de legalább a FARC és a kolumbiai kormány közötti konfliktusban nem volt ilyen megosztottság. Életemben először mondok köszönetet Kubának, amiért közvetítő szerepet játszott, és azt hiszem a március 23-ai határidő egy realisztikus dátum a béke megállapodás aláírására. Több mint 200 ezer ember veszítette életét 5 évtized alatt. Ez a konfliktus volt a nyugati félteke leghosszabban tartó konfliktusa. Nagyon örömteli tehát, hogy végre lezárul ez a konfliktus, és a megállapodás realisztikus célokat is tűz ki, ami az igazságszolgáltatást és a jóvátételt illeti. A nemzetközi értelemben vett háborús bűnöket számon fogják kérni az elkövetőkön, sor kerül majd a felfegyverzett csoportok lefegyverzésére, és persze nagyon fontos kérdés a taposolknak eltávolítása. Mennyire optimista a teljes lefegyverzéssel kapcsolatosan a fark kapcsán? Látnunk kell természetesen itt a drogkereskedelem problémáját, hatalmas pénzösszegek forognak kockán, nem tudom, hogyan fogják majd kezelni ezt a kérdést, illetve nehéz kérdés lesz a taposoknak eltávolítása is. Végül szeretném elmondani, hogy már a lelki szemeim előtt lebeg az, hogy valaki itt majd azért kap egy Nobel békedíjat is. Ki kell várni, hogy ki lesz az. Köszönöm. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm Harami úr, és önnek is az elmondottakat. Mi nagyon reménykedünk, hogy ez a folyamat eléri a célját. Lesz kártérítés, megbékélés, nincs más módja ennek, bármennyire nehéz is ez. Egy fenntartásunk van csak a folyamattal kapcsolatban. Az ugyanis, hogy hogy Bakrimnál paramilitáris egységek még mindig aktívak, szakszervezeti vezetőket ölnek meg, pedig állítólag ugye, és azt látjuk, hogy 2015-ben Kolumbiában több emberi jogi aktivistát öltek meg, tehát egy év alatt, mint sok éven át korábban. Mit lehet tenni ezen bűnbandák ellen? És ezeket eh, nem sikerült eddig feloszlatni, mint ahogy a Patrióta Unió tagjait sem. Köszönöm a szót, jó napot kívánok! Hermió úr, önnek is. Köszönöm, hogy rendelkezésre állt és eh, beszélt hozzánk. Én is el szeretném mondani, hogy mi is nagyon bizakodóak vagyunk. Nagyszerű lenne, hogy ide hát múlt héten meg is tettük a magunkét, amit képviselőként tehetünk, hogy támogassuk a folyamatot egy nyilatkozattal. Ami az eljárást illeti, lenne két kérdésem, az egyik az eljárással kapcsolatos, a másik a tartalommal kapcsolatos. Az átalakulási időszakban a civil szervezeteket, a női szervezeteket is meg kell hallgatni. Ennek a polgárháborúnak a nők voltak a fő áldozatai, nyilván meg kell őket hallgatni. De mennyire lesznek tényleg bevonva? És Ugyan történtek már is eredmények, de nem szabad megállni. Ez egy nagyon hosszú folyamat. Mi van az ELN-nel? Sikerül-e az ELN-t a tárgyalóasztalhoz ültetni? A kolumbiai kormány ki akarja rájuk is terjeszteni a megbékélési szándékot, és mi lesz a kolumbiai belső menekültekkel, a, Lahavani, a havanai tárgyalásokon volt ugye róluk szó, de nagyon sok az országon kívülreket kolumbiai menekült van, akiknek a visszatelepítéséről intézkedni kellene. Hol tart ennek az előkészítése, van-e ilyen akarat, és el fogják-e ismerni legálisan ezen személyek a múltban szerzett tulajdon jogait magyarul visszakapják-e például földjeiket, házaikat, ha visszatérnek. A néppárt nevében Agustin Diaz de Meirának adok szót, mondja Brock elnök úr. Köszönöm, elnök úr! Először is köszönöm Haram Illó főbiztos úrnak, hogy rendelkezésünkre állt, és persze Santos elnök urat is szeretném üdvözölni innen is, és neki is gratulálni ahhoz, hogy vállalta a kockázatát ennek a nagyon bonyolult folyamatnak a saját nemzete jövője érdekében. Lenne néhány kérdésem Karameó úrhoz, remélem, hogy tud majd ezekre válaszolni. Érdeklődve hallgattam, amikor a büntető bíróság szerepéről szólt, meg amit erről olvastam, és az is tudomásomra jutott, hogy a Nemzetközi Büntető Bíróságnak is van szerepe ebben a folyamatban. A kolumbiai főügyész Bata úr 2015-ben szervezett egy meghallgatást, nyilván ön is tud erről és emlékszik rá. Ezzel együtt aggasztott engem valami, mert az hangzott el, hogy az államok maguk dönthetik el, hogy milyen igazságügyi modellt alkalmaznak, de mindenképpen meg kell büntetni a bűnösöket. Az államok autonómak, az alternatív büntetőjogi büntetések területén is, ezt mondja a Nemzetközi Büntetőbíróság. Mit mond erre Montenegró úr, az önök főgyésze? Azt mondja, hogy a szabadságvesztés nem feltétlenül szükségszerű minden egyébként szabadságbüntetésre sújtott bűncselekmény esetén. Tehát mennyire lesz megengedő vagy szigorú ez a folyamat például a FARC tagjaival szemben. Köszönöm, mondja az elnök, most az ALDE frakció képviselőjének adok szót. Köszönöm szépen. Hármia úr, köszönöm szépen az elvégzett munkát. A következő kérdésem lenne önhöz. Múlt héten Kubában fontos döntés született, és Santos elnök bejelentette, hogy elkezdődik a fegyverletétel. A végső megállapodástól 60 napon belül. De minimum 7000 fegyveres gerilláról beszélünk, hogyan lehet az ország legtávolabbi régióiban is elérni ezeket az embereket, és rábírni arra, hogy titok, titokban tartott fegyvereiket önként leadják? Viratú képviselőnek is szót adok most, mondja az elnök. Illetve visszaadom a szót Haramilo úrnak, hogy válaszolhasson. Nagyon Érdekesek voltak a kérdések. Előre is elnézést kérek, hogyha nem emlékszem majd valamennyiük nevére. Megpróbálok pontos választ adni valamennyi kérdésre. Az első egyik első kérdés az igazságszolgáltatásra, a büntetlenségre és a politikai részvételre vonatkozott. Ez valóban központi jelentőségű kérdés ebben a folyamatban. Igaza van a parlamenti képviselőnek, amikor azt mondja, hogy a megállapodásban biztosítanunk kell, hogy ne legyen büntetlenség. Ez tehát egy nagyon fontos dolog. Még ehhez hozzátennék valamit egy béke folyamatban soha nem történt eddig, hogy egy gerilla egy büntetőbíróság előtt lépett volna fel, amely a nemzetközi bűncselekményekről dönt. A bíróság és bíróság kívüli eljárások kombinációja szerintünk mindenféleképpen garantálja majd a lehető legmagasabb fokú elégedettséget az áldozatok számára. Ez a háború nagyon hosszú volt és egy parlamenti képviselő nagyon intelligensen felvetette a kérdést, hogy hogyan lehet mindezt összekapcsolni a polgári részvétellel, ugyanis a tárgyalások sikere bizonyosan attól függ, hogy a FARC mennyiben vesz majd részt a politikai életben. Ez tehát egy nagyon hosszadalmas folyamat lesz. A politikai átmenet hosszadalmas lesz. De a szankció kérdését is meg kell vizsgálnunk. Ezeknek valósaknak és hiteleseknek kell lenniük. Ezekről még később szólok. Most csak egy dolog. Ezen két követelmény közötti egyensúly, tehát egyrésztről az, hogy legyen büntetés, ugyanakkor legyen egy átmenet is a politikai élet felé, ez mindkettő fontos. Amit pedig Howitt úr mondott, mi demokrácia vagyunk Kolumbiában, Nagyon széles politikai polarizáció alakult ki az országunkban. Láthatják, hogy milyen reakciók voltak Kolumbiában. Nézik meg, hogy mit mondott ez ügyben a biztonsági tanács, amely szintén, szinte egyhangulag szólt ebben a kérdésben. Ha közeledünk egymáshoz és reménykedünk a konfliktus lezárásában, a kormány azt mondja, hogy kiegyensúlyozottan kell eljárni, minden vitát le kell folytatni, ugyanakkor fennáll a polarizáció. Ez az elmúlt években rendkívül erős volt, most talán némileg csökkenő félben van. Aztán felmerült egy másik kérdés, az az, hogy mit tehet az Európai Unió, különösen az Európai Parlament a jövőbeli időszak biztonságának garantálása érdekében. Ugye itt a, krimin, a bűnöző bandák jelentenek egy nagy kihívást az igazságszolgáltatás számára. A szervezet bűnözés szervezeteiről van szó esetükben. Mit tehetünk, hogy fellépjünk a szervezet bűnözés ellen? Nos, ezt bizonyos országok is megteszik, Olaszország vagy akár Spanyolország, ahol a szervezetbűnözéssel kapcsolatosan nagyon nagy gondok merültek fel. Amit ők tettek, az erre vonatkozó információk számunkra is hasznosak lehetnek. A biztonság azonban nem egyszerűen attól függ, hogy bizonyos maffia szervezeteket kiiktatunk, hanem attól, hogy milyen politikai karaktert adunk majd ennek a folyamatnak, és ezt úgy tehetjük meg, hogyha megteremtjük a biztonságot Kolumbiában. Volt egy kérdés, amely Kuba szerepére vonatkozott. A kubai köztesség szerepe valóban rendkívüli az ügyünkben. Rendkívül professzionális módon követte nyomon ezt a folyamatot, és eszközöket biztosított számunkra nek, ők nem bővelkednek a forrásokban, ennek ellenére segítettek minket, nagyon hálásak vegyünk, vagyunk nekik, valamint a Norvég királyságnak is azért, amit Norvégia tett. Egy másik kérdés a farkra vonatkozott. A fark elnökségének kapcsolódása a kábítószer kereskedelemhez volt a kérdés. Nos, azok a bizonyítékok, amelyeket Havannából kaptunk, Ez azt jelenti, hogy a FARC vezető rétege nagyon nagy mértékben kontrollálja az ala beosztottjait. Egy, egy oldalú fegyverszünetet hirdetett meg a FARC, és csak májusban volt egy incidens. A FARC beosztottjai a fentről érkező parancsokat hűen követik. Én bizakodó vagyok, mert remélem, hogy a FARC, amely egy katonai szervezet képes fenntartani a fegyelmet a soraiban. Ugyanakkor tudatában vagyok az ehhez kapcsolódó kockázatoknak is. Volt valaki, aki a bűnbandák kérdésére kérdezett rá, gyilkosságok száma növekedett, mondta. Nos, a gyilkosságok száma legalacsonyabb szintre tök, csökkent ebben az évben 37 év óta Kolumbiában. Tehát arra a szintre tértünk vissza, amely a kábítószerkereskedelem és a konfliktus által jellemzett időszak előtt volt. Persze egyes személyek fenyegetve vannak, és persze, hogy sor került gyilkosságokra, mindezen dolgokat nagyon komolyan vesszük az sem hasznos, hogy ezen új szervezeteket paramilitáris csoportokhoz társítjuk a 90-es évekből, vagy a 2000, 2000 körül évekből, amelyek 2006-ban eltűnőségről van szó. Ez nem egy ellen ö, ö, antilázadás, itt valójában bűnbandákról van szó, szóval ők területeket követelnek maguknak, és néha a fárkal is összeütkézésbe kerülnek természetesen ez fenyegetést jelent területeink számára, és megpróbáljuk valamilyen módon felgyorsítani a kiiktatásukra irányuló tevékenységet a helyi rendőrségi erőkkel. Pontosan tegnap vettem részt egy ülésen a rendőrség képviselőivel. Persze európai támogatásra is szükségünk van, de különösen a szervezett bűnözés elleni harcban. Valaki felvetette a civil társadalom részvételét ebben a béke folyamatban. Nos, ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani néhány dolgot. Az ENSZ-től kértük a kolumbiai fő egyetemektől, hogy szervezenek konferenciákat ebben a tárgykörben. Meg is tették, üléseket, találkozókat szerveztek, az ország valamennyi részéből érkező résztvevőkkel. 1500 személy vett részt egyes üléseken, egyes ülések a mezőgazdaság kövérével foglalkoztak, mások a kábítószerkereskedelemmel, különösen azon zónákban, ahol ezek nagyon súlyos problémát jelentenek. Mindezt az ENSZ támogatásával tettük meg, közvetlenül hallgathattuk meg így módon a társadalom képviselőit, és így a vitát, a tárgyalásokat is javítani tudtuk Havannában. Ami a nők részvételét illeti, egyfajta ö, nemi albizottságot is létrehoztunk, hogy a, ö, az esélyegyenlőség perspektíváját beillesszük a tárgyalásokba. Nagyon sok nővel beszéltünk a nők helyzetéről a béke folyamatban. Ö, annak érdekében, hogy az esélyegyenlőségi szempontok is bekerüljenek a tárgyalási folyamatba, de ez nem elégséges, mert a nők szerepe bizonyosan még erősödni fog a béke megteremtésének folyamatában. Ez egyébként a világon mindenhol így van, a nők, a családanyák, akik mindenféleképpen nagyon fontos szerepet játszanak a világon mindenhol a ö, béke biztosításában. Az ellen egy bizalmi jellegű folyamat, ezzel kapcsolatban azt mondhatom el, hogy ez a folyamat közel van már a lezáruláshoz. Ezt követően majd nyilvánosságra hozzuk a folyamattal kapcsolatos információkat, hasonlóképpen a farkhoz. Tehát most lezárul a titkos ö, folyamat, ami pedig a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyekre vonatkozó kérdést illeti. Havannában erről is tárgyaltunk. Egy új ö, ingatlan nyilvántartási rendszert indítunk be, hogy a vidéki területeket felmérjük, hogy tudjuk, hogy ki melyik földterület tulajdonosa, hogy a tulajdoni jogot védeni tudjuk. Ez szerintem egy nagyon fontos intézkedés azért is, hogy a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek jogait biztosítani tudjuk, nekik vissza tudjuk szolgáltatni a földterületeket. Ezt a kormány meg, megkezdte ezt a munkát. Tehát az ingat, a föld nyilvántartás hivatal munkája nagyon fontos. Számos európai ország, például Franciaország, Svédország támogatásáról biztosított minket ebben a kérdésben. Havannában megállapodtunk arról is, hogy a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek visszatérhetnek eredeti lakóhelyükre, amikor megtörténik a megállapodás végleges aláírása. Hmm, biztosan nagyon sokan fognak élni ezzel a lehetőséggel. Gondolok arra, amit az Atiolkai megyében tettünk, de ezt e-, Kolumbia egész területére vetítve meg tudjuk majd tenni a jövőben. Aztán a Nemzetközi Büntetőbíróság kérdésköre és amit a Kolumbiában mondott ennek a bírája. Én Benszuga bírával Hágában is beszéltem, és amit ő mond, az a következő. Szerint ez a rendszer, ami most jön létre, ez az átmeneti rendszer, nagyon nagy hangsúlyt helyez a legfontosabb ügyek kezelésére ami pedig a büntetéseket illeti, a szabadságvesztés büntetéseket, ugye az erre vonatkozó ítéleteket, Tehát itt szabadságkorlátozó büntetésekről lesz szó, ilyeneket fognak kiszabni, de, nem, de ez nem börtönbüntetést jelent majd, hanem korlátozást, valamiféle ellenőrző rendszerrel, amelynek a mienségéről majd a Nemzetközi Büntetőbíróság dönt. És végezetül a fark harcosok. Mi történik majd velük? Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert pontosan most tárgyalunk erről a kérdésről Havannában. Itt valami újszerű megoldásra van szükség hosszú távú tapasztalatunk van az újra beilleszkedési programok területén. Van egy nagyon kompetens ügynökségünk, amely már foglalkozott ezzel a kérdéssel. A újra beilleszkedést segítő kolumbiai ügynökség ez. De a fark esetében van egyfajta területi vetülete is ennek a kérdésnek, fark, a fark jelenlét a nagyon erős kolumbiai területen, és ezért egy másik megoldásra kell gondolnunk, amely lehetővé teszi ezen személyek újra beilleszkedését a kolumbiai társadalomba. Köszönöm a figyelmüket, a türelmüket. Valóban szükségünk van az önök támogatására, nem csupán a technikai vagy gyakorlati projektek szempontjából, mint például az áldozatvédelmi program, amit az önök támogatásával folytattunk le, és remélem, hogy a jövőben is így lesz, hanem az összes területi integrációs program esetében is. Ez valóban a megállapodás alapját képezi, és aztán a politikai átmenet, a fegyveres guerilla mozgalom átvezetése a civil társadalmi életbe nagyon sok európai alapítvány szervezet van, amely gazdag tapasztalatokkal rendelkezik ezen a téren. Gondolok itt az új pártok létrehozására, didaktikus tevékenységre, a demokratikus értékek vonatkozásában. Tehát még egyszer nagyon köszönöm az önök figyelmét, és remélhetőleg a közeljövőben majd közvetlenül személyesen is szólhatok önökhöz, nem csupán Skype-on, interneten keresztül, ami az önök szemmel valószínűleg sokkal kevésbé volt egyszerű ennek a követése. Nagyon örülök, hogy az Európai Parlament érdeklődik az ügyünk iránt. Tudomásról veszem azt a tényt, hogy ez az állásfoglalás, amelyet önök elfogadtak, ez szokatlan, hiszen egyhangúan fogadták el, és remélhetőleg továbbra is tá- számíthatunk az önök támogatására ebben a nagyon fontos kísérleti szakaszban a békefolyamat során. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakított ránk, arra, hogy beszéljen ma velünk, eszmét cseréljen velünk, és a legjobbakat kívánom a folytatáshoz, illetve a tárgyalási eredmények végrehajtásához annak érdekében, hogy szebb jövő elé nézhessen az önök hazája, amely egyébként nagyon fontos a számunkra is. Még egyszer köszönöm. Most pedig Márkez úrral fogunk eszmét cserélni, ő a tárgyalásoknál a fárk. képviselője, szeretném őt megkérni, hogy most röviden vezesse be az ő a saját álláspontját azért, hogy utána kérdéseket intézhessünk hozzá. Márkez úr, öné a szó. Can you hear us? Technik az Unbekannte Kinder. Hm?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 colleagues, uh, what I would like to do, I will... Kedves kollégák, szerintem akkor most kérjük meg Gilmore urat, hogy tartsa meg beszédét, és amint sikerül Márkez úrral kapcsolatot teremteni, beszélünk vele, és utána visszatérünk Gilmore úrra. Szerintem ez lesz a legjobb módja annak, hogy kezeljük a helyzetet. Gilmore úr, ön egykoron Írország külügyminisztere volt, jó barátjának a szakbizottságnak. Örülünk, hogy újra itt van, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy újra itt lehetek önnel és a kollégáival, és beszélhetünk ma délelőtt a kolumbiai béke folyamatról. Először is szeretném megköszönni ennek a szakbizottságnak, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, konferenciát, és nagyra értékelem az Európai Parlament állásfoglalását is, amelyet a parlament a múlt héten Kolumbiával kapcsolatosan elfogadott. Nagyra értékelem a Howitt úr és a többi kolléga munkáját, akik azon fáradoztak, hogy létrejöjjön ez a találkozó. Federica Mogherini engem nevezett ki a kolumbiai békefolyamat külön megbízottjának. November 1 -e óta töltöm be ezt a tisztet, és az a mandátumom, hogy az Európai Unió részéről vegyek részt a béke folyamatban, a béke megállapodás véglegesítésében, és fogjam össze az Európai Unió erőfeszítéseit, az intézmények és a tagállamok erőfeszítéseit ezen a területen. Együttműködöm ezen kapacitásomban az Európai Külügyi Szolgálattal. Kinevezésem óta kétszer látogattam Kolumbiába először, közvetlenül a novemberi kinevezésem után látogattam oda, találkoztam Santos elnökkel, aki üdvözölte az Európai Unió támogatását a béke folyamat számára és a béke megállapodás végrehajtása számára tavaly is, illetve elnézést, múlt héten is jártam Kolumbiában, és hamarosan visszatérek oda Továbbá részt vettem a fő, a külügyi főképviselő Santos elnökkel tartott találkozóin, és novemberben és decemberben itt Brüsszelben, és itt is és Havanában is tartottam megbeszéléseket a kolumbiai külügyminiszterrel. Mielőtt Kolumbiába látogattam volna a múlt héten, Havanában jártam, amikor is elkezdődött a remélhetőleg utolsó záró szakasza a béketárgyalásoknak. Az Európai Unió közvetlenül nem vesz részt a tárgyalásokban, és a tárgyalási folyamatban én sem veszek részt. Ez egy kolumbiai folyamat. Annak érdekében azonban, hogy megfelelően előkészítsük a támogatásunkat a megállapodás végrehajtásában, fontosnak tartottam, hogy ellátogassak Havanába, és találkozzam az összes érintett féllel. Havanában találkoztam mindkét tárgyalóféllel, beleértve Harami jó urat is, akivel az imént beszéltünk, illetve Márkez urat is, akivel remélhetőleg helyreáll a kapcsolat hamarosan. Találkoztam az ENSZ főmegbízottjával, Kolumbia külügyminiszterével is. Mindkét tárgyaló fél arról biztosított engem, hogy azzal a szándékkal tértek vissza Havanába, hogy ott lezárják a tárgyalásokat, és megállapodás szülessen. A konfliktus záró szakaszában a tárgyalások nehezek lesznek, nagyon sok problémás kérdést kell megoldani, és Heremio úr is említett ezek közül néhányat a felszólalásában. Az a benyomásom azonban, hogy mindkét tárgyaló fél elkötelezett, eltökélt amellett, hogy lezárják ezt a folyamatot. Ezért nagyon derülátón hagytam el Havanát, reménykedve abban, hogy a kolumbiai kormány és a FARC között lezárulnak a tárgyalások, és megszületik a megállapodás. Ezt a derülátásomat megerősítették az elmúlt napok eseményei is, mindkét fél ugyanis beleegyezett abba, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa hozzon határozatot egy kolumbiai monitoring misszióról. Tudjuk, hogy a biztonsági tanács azóta már meghozta ezt a határozatot. Havanában és Kolumbiában tett látogatásaim alkalmával a leggyakrabban használt szó a békefolyamattal kapcsolatosan a végrehajtás. A végrehajtást emlegetik a legtöbbet, és ez összefügg az Európai Unió szerepével is, nevezetesen, hogy támogassa a megállapodás végrehajtását. Legutóbbi kolumbiai látogatásom alkalmával találkoztam Párdó úrral, a védelmi miniszterrel, továbbá találkoztam azokkal a felekkel is, akik a megállapodást problematikusnak tartják, főként az átmeneti időszak miatt, Találkoztam az áldozatok hozzátartozóival, civil szervezetekkel, parlamenti képviselőkkel és a sajtóképviselőivel is. Párdó miniszter úrral megbeszéltem azt, hogy az Európai Unió hogyan tudna segíteni a végrehajtásban. Párdó miniszter úr 18 prioritást fogalmazott meg a korai végrehajtásra vonatkozólag, abban az időszakban, amikor már lezárultak a tárgyalások. Jelen pillanatban is zajlanak a megbeszélések az Európai Unió bogotai delegációja és Párdó úr munkatársai között arról, hogy a 18 prioritás közül az Európai Unió melyekben tud segíteni. A megbeszélések tárgyát képező kérdések közül felmerült, illetve külön hangsúlyt kapott a tapos eltávolítása az országban. Az Európai Unió már most is támogat egy olyan aknamentesítési kezdeményezést, amelyben a FARC képviselői és a kormány képviselői megpróbálják azonosítani a taposó aknák pontos helyszínét. Az aknamentesítés egy nagyon nagy kihívás lesz az országban. Kolumbia az az ország, amely a második legtöbb taposó aknával rendelkezik a világon, csak Afganisztánban van több akna, sok taposó akna kézzel készült ezek közül, különböző bádok, dobozok segítségével, egy nagyon kezdetleges primitív mechanizmus segítségével, úgyhogy ez is nehezíti az aknamentesítést. Ez az egyik olyan terület viszont, ahol az Európai Unió segítséget tud majd nyújtani közvetlenül a tárgyalások lezárása után. Amikor Kolumbiában jártam, megragadtam a lehetőséget, és megnéztem, hogy ott helyben hogyan működnek a már folyamatban lévő projektek, amelyeket az Európai Unió finanszíroz. Mind az intézmények, mind a tagállamok révén az Európai Unió már régóta támogatja Kolumbiát, és rengeteg nagyon jó projektről számolhatunk be már most. Az általam meglátogatott és szemrevételezett projektek között volt például egy vidékfejlesztési projekt, amelyet az Európai Parlament maga finanszíroz. Egy olyan területről van szó, amelyet körülbelül 2008-ig a FARC ellenőrzött, most pedig kisgazdák gyümölcsöt, kókuszdiót termelnek itt, és a közelben lévő nagyvárosban található szupermarketeket látják el ezekkel az élelmiszerekkel. Az Európai Unió által létrehozott alap egy további fontos eszköz lesz, amelyet segíthetjük majd a békefolyamat végrehajtását. Remélem az összes tagállam hozzá tud majd járulni ehhez az alaphoz. Ez egy kézzelfogható jele lenne annak, hogy Európa segíti a békefolyamatot. További látogatásokat tervezek Kolumbiába az elkövetkezendő hónapok során. A mandátumom kitöltésével összefüggésben a kormány képviselőjével, az ellenzék képviselőjével, parlamenti képviselőkkel, civil szervezetek képviselőjével fogok találkozni. Kívánok találkozni továbbá az Európai Unió missziójának vezetőjével, és mindazokkal, akik eh, ott helyben részt vesznek majd a békefolyamat végrehajtásában. Emellett a találkozóim során szó esik majd a gazdasági fejlesztésről és az emberi jogok kérdéséről is. Nagyon fontos időszak ez Kolumbia számára. 50 évig tartott a világ egyik legvéresebb konfliktusa több mint 220 ezer ember halt meg, és 6 millióan kényszerültek elhagyni otthonukat. Kolumbia most végre a béke küszöbéhez érkezett. Az Európai Uniós tagállamok évtizedeken keresztül támogatták Kolumbiát. Parlamenti képviselők, európai parlamenti képviselők és nemzeti parlamenti képviselők és európai civil szervezetekkel karöltve sokat tettek az elmúlt évek során Kolumbiáért, támogatták a békefolyamatot, támogatták a békéltetést, mint olyat, és az emberi jogok előmozdítását. Most itt a pillanat, hogy Kolumbia lezárjon, vagy megkösse a hosszantartó békeszerződést, és az Európai Uniós kézzelfogható módon tud most segíteni az országon. Nagyon nagy kihívások elé néz az ország, lesznek még igen lényeges akadályok, mind ami a tárgyalások lezárását illeti, mind pedig ami a megszületendő megállapodás végrehajtását illeti. Ez végeredményben egy kolumbiai projekt, csak a kolumbiai polgárok maguk vihetik sikerre ezt a projektet, de a tapasztalat és saját hazám, Írország tapasztalata is azt mutatja, hogy a nemzetközi támogatás milyen fontos szerepet játszik a béke megállapodások végrehajtásában. Ez kulcsfontosságú bármely béke folyamat sikere szempontjából. Kolumbiának most van szüksége Európa és az Európai Unió támogatására. Bárkivel is találkoztam Kolumbiában, <coughs> mindenki örül annak, hogy Európa támogatta eddig is Kolumbiát, örülnek annak, hogy az Európai Parlament részt vállal a békéltetésben, és nagyra értékelik az Európai Unió és a tagállamai támogatását ebben a sorsfordító pillanatban. Fontos szerepet tudunk betölteni mindebben az Európai Parlament a maga részéről. Nagyon fontos szerepet játszott a béke folyamatban, ezt üdvözlöm. Ahogy ön is elmondta, elnök úr, régi barátja vagyok ennek a szakbizottságnak is, és az Európai Parlament egészének is, és éppen ezért nagyon várom az együttműködést önökkel, ezzel a szakbizottsággal, a szakbizottság külön e célból létrehozott munkacsoportjaival, és várom persze az együttműködést az egyes parlamenti képviselőkkel is, akik különösen érdeklődnek a téma iránt. Most végre kézzelfogható segítséget nyújthatunk Kolumbiának. Egy olyan időszakban, amikor rengeteg konfliktus dúl a világban. Úgy tűnik, ezek feloldhatatlan konfliktusok, és itt most a remény pillanatait éljük meg, nem csak Kolumbia kontextusában, hanem mindannyiunk szempontjából is. Remélem, hogy tudunk élni a lehetőséggel. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Even. Ezt a magyarázatot a helyzetről. Később majd folytatjuk még ezt az eszmecserét, de sikerült Skype-on elérnünk Márquez urat, akinek azonnal most megadom a szót, mielőtt összeomlana a Sky kapcsolat. Parancsolja Márquez úr! Árk béketárgyalások delegációja Havanából üdvözli az Európai Parlament képviselőit, illetve azokat az országokat, akiket önök képviselnek. Sajnos a hangminőség miatt a felszóló nem jól tolmácsolható, a német kabin abba hagyta a spanyol-német tolmácsolást. de paz a Habana con el firme propósito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 Dentro de este contexto, se consolidan acuerdos de descontaminación del territorio de artefactos. Elkezdődött uh, időközben a taposó aknák fölszedése, és közös erőfeszítést teszünk most arra, hogy a konfliktus során eltűnt személyeket fel kutassuk. 60 ezer ilyen személyről van szó. Több intézkedés történt, hogy különös tekintettel a kiskorúakra ez eredményes legyen. Január 25-én, vagyis csak három nappal ezelőtt javaslatunkat az ENSZ biztonsági tanácsa megtárgyalta, és állásfoglalást fogadott el. A 2261-es számút, amelynek a végrehajtása elkezdődhet. A latin-amerikai és karib-tengeri országok CELAC nevű szervezete részvételével ők fogják monitoringozni, felügyelni a végrehajtást. És a, a fegyverek letételének folyamatát is. Ez egy integrált, sok szempontú megközelítési rendszer, amely a kártérítésekkel, az igazságügyi kártérítésekkel együtt egyszerre érvényesül, ugyanakkor nem ad büntetlenséget az emberellenes bűncselekmények elkövetőinek. Van egy úgynevezett igazság bizottság, amelynek fő célkitűzése, hogy a konfliktus ne éreződhessen ki újra, és a fegyveres konfliktusban eltűntek felkutatásával és aktív kárpótlásával próbál megbékélést teremteni. Ezek tehát azok az elemek, amelyeket beszerettem volna önöknek mutatni, és nagy reménységgel vagyunk a békével kapcsolatban hozható jogalkotás tekintetében is, ez ez új igazságügyi eljárás új típusú eljárásokat fogalmaz meg, mind az áldozatok, mind a bűnösök vonatkozásában, és minden ilyen intézkedésnek és új jogszabálynak az a fő célja, hogy ne ismétlődhessen meg az erőszak. Minden áldozatnak kártérítést kell kapnia, és konszolidált békére van szükség, amely fenntartható és az egész országra kiterjed. Az igazsághoz való jog például egy ilyen új fogalom, ami segíti a megbékélést. Ez a fajta új jogi eljárás és az új ö, szabályok egy olyan keretet képeznek, amelyen belül talán tényleg lehetséges lesz az igazság feltárása, és egyben a civil háború, a polgárháború megismétlődésének elkerülése. Úgy tűnik, hogy megszakadt a kapcsolat. Is he back? Well, okay, if you... Megszakadt a kapcsolat. Hall minket? Engedjenek, hogy azt kérjem, hogy, hogy kicsit korábbról mondja újra a szövegét, mert a régét, végét nem hallottuk már annak, amit mondott. Hallanak? Igen. Nos, Ez a kubai blokkáddal kapcsolatos szerintem ez a internet kapcsolat megszakadás. Nos, tehát ez új jogalkotásnak és jogalkalmazásnak nyilván nem csak kártérítés aspektusa van, hanem restriktív aspektusai is vannak. Fontos lépés, hogy ez megszületett a béke fenntarthatósága szempontjából. A béke megalapodás ugyanis majd végre is kell hajtani. Nem elegendő a restrikció és a retribúció, korábban ilyen jellegű volt a jogalkotás. Pusztán azt büntették, aki ö, bíróság által elítélt ö, bűncselekedetet követett el, 20 éves börtönbüntetéseket szabtak ki. Ez a probléma bonyolultságára nem adott választ, és nagyon sok ö, ö, civil is valamilyen módon bűnösnek nevezhető, és nem minden fegyveres harcos követett el bűncselekményt, tehát nem olyan egyszerű a helyzet. Sok ö, földtulajdonos nagytőkés is benne volt nyakig a bűnben, tehát átfogó ö, bűnfeltárást követ most, vagy hát hajt végre az igazság szolgáltatás, remélhetőleg majd, mindenkinek meg kell állapítani a saját felelősségét ebben a súlyos, sok éves folyamatban. Sokan úgy éltek vissza a háborúval, hogy meggazdagodtak belőle, és semmiféle felelősséget nem vállaltak egyik vagy másik oldal mellett sem, ez a fajta felelőtlenség is most kizárható, és megpróbáljuk megelőzni egy hasonló polgárháború sírájának kialakulását a mostani béke folyamattal. Ez egy lassú, hosszú folyamat lesz, és reméljük, hogy az országunk visszatér majd a jólét útjára. Már a 80-as években voltak mind a kormány, mind a felkelők részéről nagyon súlyos bűncselekmények. A patrióta sereg 5000 tagját akkor egyszerűen kiengedték. Ez sem működik így. Tehát a biztonság megteremtése egy sokkal komplexebb dolog. A belső erőket, nem csak a fegyveres erőket, hanem a belső szélsőséges erőket le kell szellemi értelemben is szerelni. Szerencsére úgy néz ki, hogy van egy, egy sok külső támogatója ennek a folyamatnak. Önöknek is köszönjük ezt, hogy ebbe beleszálltak. Ez az Európai Unió számára is reményteljes, és az önök érdekeit is szolgálja. És nagyon szeretnénk, hogyha most már minden európai ország levenné a fárkot az, a terrorista szervezetek listájáról, mert ezzel, hogyha fönntartanak minket ott, akkor a megbékélést hátráltatják. A FARC megváltozott, mi is őszintén akarjuk a békét, és reméljük, hogy a nemzetközi felügyelet és támogatás mellett ezt a humánus célt végre tudjuk hajtani valamennyi kolumbiai polgár érdekében, és a 2016-os év ezáltal a béke évévé válhat majd a történelemírás számára. Köszönöm szépen az elmondottakat. Most akkor a kérdések, válaszok köre következik. Mivel vannak technikai nehézségeink, kérek mindenkit, hogy meg amúgy is az idő is már nagyon telik, hogy röviden kérdezzen. Még Kilmar úrnak is vissza akarom adni a szót, és még más felszólalóknak is. Most Freund úrnak adok először szót, aki a Szocialista és Demokrata frakció képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, Márkez úr, hogy ilyen korán fölkelt miattunk. Először is szeretném az önök által megtett lépéseket ö, ö, méltatni. A béke úgy néz ki, hogy tényleg megjelent a horizonton. Amikor erről a témáról olvastam, a New York Times-ban egy olyan cikkre találtam, hogy Kolumbiában nő az utcákon megint az erőszak. 2000 1987-es cikk. és akkor is volt egy békefolyamat, alá is írtak egy béke szerződést, és sajnos nem tartott sokáig. A Patrióta Unió tagjai újra aktívak lettek, és a lázadókat, felkelőket is vállalt, vádolta a kormány azzal, hogy újra fegyverhez nyúlt. Most 30 évvel később önök, a két szemben álló fél mindketten rájöttek arra, hogy ebből elég. Ez méltatandó felismerés, túl sok vért folyt, túl sok emberélet látta az emlálásnak a kárát. Ezek után a kérdésem az, hogy ön szerint mekkora a kockázata annak, hogy nem sikerül a béke folyamat, kicsúszik, vagy kisiklik. És milyen esélyét látja annak, hogy a megállapodást majd betartják a szemben álló felek, miliciák tagjai. És hogyan tudják majd garantálni azt, hogy valóban az igazsághoz való jog és a tárt kártérítéshez való jog valóban érvényesül majd. És a koka termesztés tényleg megszűnik-e majd Kolumbiában százszázalékosan, és az állam képes lesz-e majd a, a parasztoknak más megélhetési forrást biztosítani. Bilbao Marandika asszonynak adok most szót. Bilbao Marandika asszony, parancsolj, itt vagyok. Köszönöm szépen, Márkez úr, az elmondottakat. Nagyon örülünk, hogy Kolumbia végre elindul a béke felé vezető úton, és azt szeretnénk, hogy a lehető leghamarabb lezáruljon ez a folyamat. Nem. Gyakran beszélünk erről, de minden folyamatban is láthattuk, hogy melyek voltak a fő nehézségek, a fő problémák, amelyeket önök megtapasztaltak a tárgyalóasztalhoz való leülés során. És ha a következő hónapokban remélhetőleg megszünetik a megállapodás, akkor az önök szervezetén belül milyen problémák léphetnek majd fel egy ilyen nehéz béke megállapodást követően. Tudjuk, hogy az olyan szervezet számára, mint az önöké, nagyon nehéz meggyőzni valamennyi tagot, különösen a politikai részvételről. Milyen módon vesznek majd részt? politikai pártot óhajtanak alapítani? lesz -e valamiféle ö, politikai mediáció, és milyen hogyan tudják majd az áldozatok fájdalmát elismerni, azt valamilyen módon kompenzálni. Eh, muchas gracias también para participar. Köszönöm szépen, hogy a Lunácek, Lunácek asszony, hogy eh, részt vettek ezen a meghallgatáson itt az Európai Parlamentben. Eh, jártam már Kolumbiában jó ideje, és nyomon tudtam követni a helyzet alakulását serious problem because Súlyos probléma állt elő, ugyanis meghívtuk a havannai EU delegációhoz Márkez urat, hogy jobb legyen az összekötetés, de ő nem fogadta el a meghívásunkat, és hát most gond van ugye az internetes kapcsolattal. A következőket Javasolnám, időközben kérdezzünk Gilmore úrtól. We have no Ramon Gaugi. Please, you have the floor. Tessék. Csak szerettem volna feltenni egy kérdést Gilmore úrhoz, hogyha lehet. Először is szeretném megköszönni neki az elmondottakat. és jó lenne, hogyha még a referendum előtt meg lehetne szervezni egy EU-s utat, delegációs utat Kolumbiába. Lehetne tárgyalni a kolumbiai vezetőséggel arról, hogy az EU-s parlamenti képviselők ellátogathassanak oda, segítséget nyújthassanak még a béke folyamat lezárása előtt, és lehet, hogy Kolumbiában érdemes lenne egy európai delegációt létrehozni. Lunácsek asszony. Köszönöm szépen. Több mint 30 évvel ezelőtt jártam Kolumbiában, Nagyon nagy érdeklődéssel követtem az ottani eseményeket, és most nagyon örülök, hogy a kormány képviselőjét is meghallgathattuk, és a FARC képviselőjét is, és itt van az Európai Unió külön megbízottja is. Úgy tűnik mindenki nagyon derülátó, és mindenki nagyon határozott, és nagyon biztos abban, hogy végre béke lesz az országban, ez nagyon örvendetes, Fontos lenne ez a kolumbiai polgárok szemszögéből is. Márkez úr, ön beszélt a gyilkosságokról és ön azt mondta, hogy a paramilitáris szervezetek lefegyverzésére van szükség. Nem fél attól, hogy ugyanaz fog bekövetkezni ismét, ami 30 évvel ezelőtt megtörtént? És mit tehetünk mi itt a magunk részéről annak elkerülésére, hogy ez újra megtörténjen? A második kérdésem, a FARC soraiban sok a nő is, és az önök tárgyaló delegációjában is sok nő kapott helyet. Én úgy vélem, hogy a nők bevonása mindkét oldalon, a kormány részéről is, a civil társadalomban és a FARC berkein belül is elengedhetetlen a, a hosszantartó béke eléréséhez. És még egy kérdés, 6 millió ember kényszerült elhagyni otthonát Kolumbián belül a konfliktus miatt. Úgy gondolja, hogy ezek az emberek vissza tudnak térni, és visszakaphatják majd a földjeiket is? Elnök, én mindig nagyon jónak tartom a nők részvételét, a nők bevonását, de hogy a nők bevonása lenne az egyedüli feltétele a békének, hát ez azért kicsit messze menő kijelentés.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 fontos a kormány döntése is, azt illetően, hogy a gerilla vezérekkel tárgyalásokba kezd, és a légierő parancsnokai, a rendőrség és az admirálisok is részt vesznek ebben a tárgyalásban, a tolmácsok megjegyzik, hogy a hangminőség katasztrofális. előrelépéseket értünk el, tehát a bizalom megteremtésében, és ez bizonyosan hozzájárul majd a béke megteremtéséhez és egy végleges béke megállapodás aláírásához. Hay una pregunta que con relación a la sustitución de los cultivos de hoja de coca, que es un problema van még egy további kérdés, amelyet feltettek nekem. A szociális és gazdasági problémákat illetően sok olyan gazdálkodó van ö, Kolumbiában, akik ö, kokanövényt ö, termesztenek, és vannak olyan kezdeményezések, hogy ezen ültetvényeket ki kellene váltani más növényekkel. ezek a gazdálkodók tárgyalnak alternatív tervekről a gazdasági fejlődés tekintetében a kormány képviselőivel. hogy a koka termesztéssel felhagyjanak, és más gazdasági tevékenységekbe kezdjenek. Elveszítettük a kapcsolatot, vagy itt vége lett? Befejezte? Márkez úr. Most megszakadt a kapcsolat, nem? We come now to Mr. Coraro. Who... úr következik, akinek egy utolsó kérdése van Gilmar úrhoz. Sí, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, Gilmar úr. Én is csatlakozom a szerencse kívánatokhoz a béke folyamatot illetően egyetértek a megjegyzésekkel a kollégák részéről. Két kérdést szeretnék Gilmor úrnak gyorsan feltenni. Az egyik az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésre vonatkozik, hogy nem maradjanak büntetlenek azok, akik ö, ö, emberi jogokat sértettek, mert akár a december 19-én nyilatkozatban, akár a korábbi megállapodásokban ez nem világos. Tehát lesz-e kártérítés az áldozatok családjainak? Nem világos, hogy ez milyen módon történik, milyen alapokból, milyen forrásokból garantálják -e ezt. A második kérdés. Kétségeim vannak az új vízumot illetően a kolumbiak részére az EU-ba. Ez valamilyen módon esetleg megkönnyítheti a kábítószerkereskedelmet, vagy a szervezett bűnözés kapcsolatait. Ezek igencsak virágoznak például Dél-Olaszország vonatkozásában a Calabrian Drangetta az egyik fő szövetségese a kábítószer, a kolumbiai kábítószer kereskedelemmel foglalkozóknak. Ez tehát a két kérdésem, köszönöm. is that now Tenok and Howitt get each Tenok és Howitt kollégák kapnak egy-egy percet, aztán Gilmore úr is utána berekeztem az ülést, de kérem egy percre korlátozzák mondandójukat, mert már így is túléptük az időkeretet, egy perc. Köszönöm szépen, itt vagyok Gilmore úr. Az ön hazája és az én hazám is megtapasztalta azt, hogy milyen egy végtelenségig húzódó konfliktus keretein belül élni, de sikerült ezt végül békésen rendezni, és érdekes módon az IRA és a Fark között a múltban volt is némi kapcsolat. Eddig senki nem beszélt arról, ami az alapot illeti, hogy mennyibe kerül majd teljes mértékben megvalósítani a jóvátételt, az igazságszolgáltatást, a FARC leszerelését, Szerintem ez rengeteg pénzbe fog kerülni. Van-e valamilyen becslés erre vonatkozólag? Kiszámolták-e már? Mennyi pénzre lesz szükség? Honnan jön majd a pénz? És hát jelen pillanatban ugye mindenütt szükség van az ilyen és hasonló finanszírozási eszközökre. Tegnap találkoztam az észak-ciprusi török közösség képviselőjével, ők azt mondták, 15 milliárd euróra van, lenne szükségük ahhoz, hogy a ciprusi kérdést meg lehessen oldani ami a kártérítéseket életi. Biztos -e abban, hogy az EU-s alap elegendő lesz ahhoz, hogy előteremtsék a szükséges összegeket Kolumbia esetében? Howitt úr, először is köszönöm Gilmore úrnak a fáradozásait, támogatjuk az ön munkáját, és köszönöm, hogy felajánlott az együttműködést. Nagyra értékelem ezt, és nagyon szépen köszönöm a tolmácsok munkáját is, úgy gondolom, hogy nem csak a tartalmi kérdések fontosak ebben az összefüggésben nyilván, hanem maga a gesztus is, hogy rendelkezésre áll a tolmácsolás. Havannában a két szereplő leült a tárgyalóasztalhoz, a civil szervezetek is részt vettek a munkában. Ön hogyan értékeli a civil szervezetek munkáját, és fontos, hogy a felállítandó alapból ne csak a kormány és a FARC részesüljön, hanem a civil szervezetek is. Mit gondol erről? És milyen rövid távú lépéseket lehetne tenni annak érdekében, hogy lebontsuk azokat az akadályokat, amelyek a további előrelépés útjában állnak. Köszönöm. Émen, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm el már. Elhangzott a kérdés, hogy mi a helyzet az európai parlamenti frakciók egyeztetésével, illetve egy esetleges kolumbiai látogatással. Szerintem ez egy nagyon bölcs lépés lenne. Az egy párt családhoz tartozó pártok mindig méreható párbeszédet tudnak egymással folytatni, ez egy mélyebb megértéshez, mélyebb kölcsönös megértéshez vezet. Nagyon örülnék, hogyha hozzá tudnék járulni egy ilyen kezdeményezéshez. A munkám részeként egyébként azon dolgozom, hogy a kolumbiai parlamenttel is rendszeresen egyeztessek. Nekem is parlamenti hátterem van, ezért tudom, hogy a parlamenti képviselők párbeszéde elősegíti annak a mélyebb megértését, hogy mi is történik valójában. Fontosnak tartom azt is, hogy a kolumbi- kolumbiai politikai spektrumot átfogóan megértsék azt, hogy az Európai Unió hogyan járul hozzá a béke folyamat lezárásához. Korea úr két kérdéset ért ki. Beszélt az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről. Ahogyan Harami úr is elmondta az előadásában, az áldozatok igenis a középpontjában állnak a december 15-én bejelentett megállapodásnak, ezt nagyon fontosnak tartom a békefolyamat szempontjából. Ez volt az első olyan békefolyamat ugyanis Kolumbiában, ahol teljes körülön bevonták az áldozatokat a vitába is, és szem előtt tartották az ő szükségleteiket és veszteségeiket is. És mindezt már a folyamat kezdetétől fogva. Ami a vízumrendszert illeti, és az utazás kérdését, tudják, hogy Kolumbia elnöke aláírta a vízummentességi megállapodást, amikor itt járt decemberben. Ami a kábítószer kereskedelmet illeti, ennek a megállapodásnak egyik központi eleme a kábítószerkereskedelem felszámolása Kolumbiában, a problémát a gyökerénél fogva szeretnék megoldani a felek. Azok, akik jelenleg kokain előállításával foglalkoznak, a jövőben más növényeket fognak termelni a tervek szerint. Ez nem egyszerű, hiszen nem egyszerű átállni egy egyik növényről a másikra a mezőgazdaságban, éppen ezért az Európai Unió a vidékfejlesztésre is nagymértékben összpontosít. Próbálunk együttműködni a vidéki közösségekkel abban, hogy sikerüljön ez az átállás az illegális kábítószer termeléstől, illetve ről a legális termelésre. Említettem korábban már egy projektet egyébként a bevezetőmben, egy ilyen projekttel kapcsolatosan már sikerekről számolhatunk be. Felmerült a csomag költségeinek kérdése is, ahogyan ön is elmondta, Howitt úr, igen, tetemes összegekről van szó. Jelenleg is próbáljuk megbecsülni azt, hogy mekkora, le, meg, mekkora lesz a költségek összege. Egy dolgot azonban elmondhatok, a megállapodásnak a költségeit leginkább a kolumbiai nép viseli majd, és a kolumbiai kormány. Nyilvánvalóan a kolumbiai költségvetés kihatására ki, költségvetésre kihatással lesz mindez. Fontos lesz a nemzetközi támogatás, a nemzetközi közösség támogatása. Ide tartozik az európai alap is. Az európai alap fontos lesz ugyan, de a költségeknek csak egy kis részét fedezi majd. A tervek szerint az alapnak lesz egy stratégiai grémiuma, amely az a politikai kérdésekről dönt, és lesz egy Bogotában található operatív testület, amely majd a projekttel kapcsolatos gyakorlati kérdéseket kezeli. Nagyon szigorú ellenőrzésnek lesz tehát alávetve ez az alap összességében. Agyan korábban is elmondtam, még nem született meg a döntés arról, hogy az alap hogyan működik majd pontosan, de vizsgáljuk a vidék fejlesztés területét, ez minden bizonyal jelentős szerepet kap majd. Nem gondolom, hogy a kárpótlás sok területén szerep jut majd ennek az alapnak. Ami a civil társadalmat illeti Hawit úr, mindkét Kolumbiába tett látogatásom alkalmával találkoztam a civil szervezetek képviselőivel, folytatom ez irányú erőfeszítéseimet, és szeretnék majd a szélesebb ernyő szervezetekkel is egyeztetni. Sok helyi szervezet képviselőivel találkoztam, nőjogi szervezetek, áldozatokat képviselő szervezetek. Találkoztam olyan szervezetekkel is, amelyek az egykori harcosok társadalomba való reintegrációját próbálják elősegíteni. Remélem sikerül majd szakszervezetekkel is találkozni, vallási vezetőkkel. Szeretnék a társadalom minden részével párbeszédet folytatni, és elmondani nekik, hogy az Európai Unió hogyan vállal szerepet, és miért a kolumbiai folyamatokban. Nem terveztem, hogy börtönbe látogassak, de mindenképpen megvitatom majd ezt az ötletet is a bogotai delegációval. Felmerült a kérdés, hogy az Európai Unió alapja mikor lesz hozzáférhető. A szándékaink szerint az Európai Unió alapját a megállapodás lezárásával párhuzamosan hoznánk létre. Szeretném kérni az Európai Parlament képviselőitől, hogy egyeztessenek a hazájukkal is, és próbálják rábírni a tagállamokat arra, hogy járjanak hozzá ehhez az alaphoz pénzügyileg is, hiszen ez az alap kézzelfoghatóan példázza azt, hogy Európa támogatja a kolumbiai folyamatokat, és végül hadd mondjam el, mennyire nagyra értékelem a támogatásukat a munkám során. Az EKS részéről kaptam hatalmas támogatást, és szeretném elmondani, hogy nagyra értékeltem Bogotában az Európai Unió delegációjának segítségét is, és Kubában úgy szintén az EU-s delegáció, a havanai EU-s delegáció segítette a munkámat. Köszönöm. Thank you much. Köszönöm szépen az elmondottakat. Reméljük, hogy ez az egész eljárás végül is majd eredménnyel zárul és az Európai Unió is megállapodik majd a Kolumbiával. Ez mindkettőnk érdekét szolgálná. Sok kitartást, jó idegeket kívánok a nagyon nehéz békefolyamathoz, még majd aztán jön a még nehezebb rész, a végrehajtás. Köszönöm szépen, Havat úr, hogy velünk volt, ezzel mai ülést berekeztem. Thank you,